Good morning to you all, colleagues, people. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kedves kollégák, tisztelt európai polgárok! Kezdjük az ülést. Első napi rendi pont. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól, a koordinátorok a napirenddel kapcsolatban olyan döntést hoztak, egyhangulak, hogy a két sürgősségi kérdést a a 1375 ben 13 és a 1666 per 2013-as petíciókat, tehát sürgősséggel tárgyaljuk. Aztán december 16. ülés egy napirendjével kapcsolatban a koordinátorok jóva hagyták a múlt héten írásos módon köz, közétett kérdést, a januári kérdés, januári napirenddel kapcsolatban pedig, hadd mondjam el azt, hogy ezt mindenkinek el fogjuk jutatni, és itt is írásos eljárásra döntöttünk. Bosztinárú és jár kollégák módosítási kéréssel értek két petícióval kapcsolatban. 316 per 2013 és a 448 per 2013-mal kapcsolatban. Nos, az egyéb pontoknál fogjuk ezt megfogalmazni, a amelyről sürán, ezt el fogjuk jutatni a kollégáknak, tehát mindenki tudomást szerez majd ezen döntésekről. Aztán elnézést kér az elnök. A december 16-i ülés csak kapcsolatos napirendet többséggel fogadták el a koordinátorok. Ennyit szeretem volna mondani, és most Zanok a kollégának adom át a szót. I wanted to speak on today's agenda. A mai napi rendel kapcsolatban szerettem volna szólni. So, chiudiamo allora questo punto. Jó, akkor ezt a napirendi pontot zárjuk le. Köszívó. Következő napirendi pont mai napirend. Mai napirend, tehát legfőbb pontjaink a galíciai tényfeltáró látogatásról szóló jelentés, aztán különböző megtárgyalandó petíciók, egészségügyi, állategészségügyi ellenőrzések a külső határokon, aztán környezetvédelmi intézkedések Valenciában, Spanyolországban, egyéb petíciók, ciprusi építési törvény, illetve hogy ez mennyire kompatibilis az EU-s fogyasztóvédelmi szabályokkal, aztán Görögország a versenyjog állítólagos megsértése, és lesz még egy eszmecsere, egy első eszmecsere a Petíciós Bizottság 2013-as évi tevékenységéről. Valesza kolléga ennek a jelentéstevője. Aztán Franciaországban a föld tulajdonosokkal szembeni diszkrimináció lesz még a téma. Aztán van itt egy módosításbeli kérdés az írásbeli válaszos petíciókkal. A második, a listán a második elemről van szó. 3, 5, 3, 4-es, 5-ös napi rendi portnál tartunk most, aztán következik a 11-es, aztán a 6-os, 10-es, 7-es, 8-as, 9-es, 12-es. È prevista la presenza dei elvileg petíciók benyújtói is itt lesznek, a 11-es, a 7-es, a 8-as és a 9-es petíció benyújtói lesznek itt. A rendel kapcsolatban ezt kívántam elmondani. Most adom meg Zanok a kollégának a szót. Thank you, Chia. My proposal is... Köszönöm szépen, elnök asszony. A javaslatom a következőm lenne vagy a hatos napirendi pontot, azaz a galiciai tényfeltáró látogatáshoz szóló jelentéssel kapcsolatos módosításoknak a megvitatását, ezt vegyük le a napirendről. Ugyanis nem kaptuk meg a módosítások fordításait, a különböző nyelvi változatait. Hát, hát hogy, ha nem értem ezeket a módosításokat, és sajnos nem értek spanyolul, így akkor nem tudom ezeket megvitatni. Tehát nincs olyan nyelvű fordítása ezeknek a módosításoknak, amelyeket, amelyet értenék. Ami pedig a leíró részét illeti ennek a jelentésnek, abban a formában, ahogy a, a legutóbbi végleges munkadokumentumban ezt olvashattuk. Ezt ugye megkapta a bizottság, és az AFKO szakbizottság részéről kaptunk ezzel kapcsolatban egy levelet. Kaszini úr, az AFKO bizottság elnöke eh, leírta számunkra, hogy hogyan is kell eljárni a tényfeltáró látogatásról szóló jelentések eh, megvitatása és megszavazása esetén. Ami a leíró részt illeti, tulajdonképpen az afko ajánlásokkal ez szembe megy. Angelika Wertmann és jó magam, azaz ketten, két képviselő, mi, mi, mi mindketten részesei voltunk ennek a látogatásnak, egy háromtagú küldöttség tagjai voltunk mi ketten, és ezért fontos lenne, hogyha mi többségi véleményünk, illetve az eltérő vélemény is megjelenne a leíró részben. Ugye Angelika Wertmann eh, és jó magam Tatjana Zanoka, illetve benyújtottunk egy dokumentumot, illetve külön Filip Bulan úr egy, is benyújtott egy dokumentumot, és az AFKO ajánlására úgy döntöttünk, hogy a következő ülésre a tényfeltáró látogatásról szóló jelentés leíró részét akkor még egyszer külön benyújtjuk, de nem volt eddig lehetőségünk ezt már erre a az ülésre ezt elkészíteni, hiszen tegnap ültünk össze, és nem sikerült konszenzusra, jutnunk a leíró a kapcsolatban, éppen ezért külön szeretnénk megfogalmazni a többségi véleményt, illetve az attól eltérő külön véleményt, és akkor ezt javasolnám, hogy halasszuk el a hatos napirendi pontot, vegyük le ezt a mai napirendről, és akkor a következő ülésen tárgyaljuk ezt meg. Köszönöm szépen! Ezen kérdéssel kapcsolatban a bizottság és a és a koordinátorok is már többször tárgyaltak, szavaztunk már erről, nem szeretnék ma vitát nyitni ismételten ezzel kapcsolatban. Zanóka javaslat, kolléga javaslatával kapcsolatban szeretném megkérdezni a szakbizottság tagjainak véleményét. Támogatják Zanóka asszony kérését, tehát hogy elhalasszuk a vitát? Kolléga Chichester. Chichester úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A koordinátorok ülésen nem szóltam erről a kérdésről, de örömmel támogatom Zanoka és Vertman asszonyokat, illetve amit ők javasolnak arra vonatkozóan, hogy halasszuk el a napirendi pont megtárgyalását. Jó, ki támogatja az elhalasztást? 1, 2, 3 e 4. Chi è contro? Négyen, ellene ki van? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi... 9. Tehát 9 vannak ellene, ki tartózkodik? Senki. Köszönjük szépen, Bosztinár úr. Akkor 10 vannak ellene. Négy, négyen mellette, senki nem tartózkodott. Elutasítottuk tehát ezt a kérést. Így aztán a rend tervezette tervezetet jóvá hagyjuk, úgy, ahogy azt az imént ismertettem. Folytassuk tehát a harmadik napirendi pontnál. Szokásunkhoz híven kiosztottuk a B a B listát, a B jegyzéket, azzal kapcsolatban, hogy miről lesz szó, más, közleményem nincs, hogyha nincsen semmilyen ellenvetés, akkor lezárjuk ezt a pontot is. Passare al punto successivo. Térjünk rá a következő napirendi pontra. Ahogy azt már bejelentettem, és ahogy azt, elfogad, és ahogy azt az imént elfogadtuk, a 11-es pont következik. No, è la petizione 338 de... 338 per 2012-es petícióról van szó, Georgios Flores görög állampolgár által benyújtott petíció, az uniós versenyjog a görög versenyjogi bizottság általi állítólagos megsértése. Greca. Per questo punto. A petíció benyújtója itt van közöttünk. 5 percre meg is adom neki a szót. Georgios Flores következik. Uh, esteemed ladies and gentlemen, members of the European Parliament. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő! A görög versenyügyi bizottsága már évek óta fennáll a konfliktusunk. Azzal kezdődött, hogy 2001-ben egy panaszt nyújtottunk be az idegen nyelvű könyvek piacán folytatott kartelezés ellen Görögországban. És a Görög Versenyjogi Bizottság szánt szándékkal elhalasztotta az ezzel kapcsolatos döntéseket, hogy a kartelezésben résztvevő vállalatokat támogassa, és mindez természetesen a görög polgárok hátrányára történt, akik idegen nyelvű könyveket szeretnének vásárolni. A görög versenyjogi főigazgatósághoz fordultam, és ők igazat is adtak nekem 2001-ben, és 2009-ben nagy-nagy uh, uh, késedelme 20 milliós eurós büntetés rót ki a kartelező felekre. 2001-ben nyújtottam be ugye a panaszos keresetemet, tehát 8 évbe telt, míg megjött ez a döntés. Éppen ezért a késedelem miatt keresetet nyújtottam be a versenyjogi bizottság ellen, de a, a végső döntés 2013. júniusában a legfelsőbb bíróság döntésében e, e, e, komoly kompenzációt ítélt meg számomra, hiszen majdnem négy évig foglalkoztak az esettel. És annak ellenére, hogy mások mit állítanak, igenis jogosult voltam erre a kártérítésre, hiszen négy évet késett ez az eset. Jelenleg a, a versenybizottság újra vizsgálja ezt az esetet egy kis részlet miatt, hiszen az ördög, mint tudjuk, a részletekben rejlik. Ez nagyon fontos, eh, hiszen ez a kis részlet feljogosít minden olyan vállalatot, amely kartelezéssel lett meggyanúsítva, hogy tisztázza magát eh, jogosulatlanul a vádak alól. A Körög Versenyjogi Bizottság egy 140 oldalas ajánlásában, illetve ítéletében leszögezte, hogy kartelezésre került sor. 2009. szeptemberben lezárták az esetet, de olyan okoknál fogva, amelyek nem is álltak kapcsolatban az esettel. 2011-ben aztán új ajánlásokat dolgoztak ki ugyanezen eset kapcsán, és ekkor azonban az összejátszást, az összehangolt értékesítési gyakorlatot, mint pontot fe, már törölték a szövegből. A gyanúsítottak 2006 novemberében nyújtottak be bizonyítéként olyan leveleket, amelyek azt hivatottak bizonyítani, hogy ők ellenségesek voltak azzal a vállalata szemben, amelyel kapcsolatban felmerült a kartelezés gyanúja. De semmiféle bizonyíték nem nem bizonyítja azt, hogy ezt nem utólag fabrikálták ezt a levelezést, és e, mégis a versenyjogi főbizottság mégiscsak elfogadta ezt az érvelést, és a legfontosabb, legsúlyosabb vádpontot, a kartelezés vádpontját törölték a vádiratból. Tehát 2006-ban a, a versenyjogi főigazgatóság még úgy ítélkezett, hogy kartelezésről, volt szó, de 2009-ben a gyanúsítottak olyan levelezést nyújtottak be, amelyek alapján ők bizonyítani kívánták, hogy ellenségesek voltak a másik vállalattal, éppen ezért a versenyjogi bizottság ezt elfogadta bizonyítékként, és úgy döntött, hogy ha ellenségesek voltak egymással váltak, akkor bizonyára nem is karteleztek, és nincs szó összehangolt értékesítési gyakorlatról. Ez viszont precedensé vált mindenki számára, akit kartelezésen meggyanúsítanak. Most már később fabrikált leveleket benyújthat, amelyben azt próbálja bizonyítani, hogy hát ők olyan ellenséges viszonyt ápolnak a többi érintett félel, hogy szóba se jöhet az a vált, hogy ők karteleztek volna. Itt az idegen nyelvű könyvek esetében hozott döntés, tehát minden más esetben is irányadó lehet. A miniszter elnöknek, a fejlesztési bizottság elnökének, illetve a parlament elnökének 2012-ben levelet írtunk, ez is megtalálható a dossziéban, és a miniszterelnök helyettes úr görögül a következőbeket írta. Megállapításra került, hogy a versenybizottság elnöke, eh, aki eljárta az ügyben, nagyon sok különböző kérdéssel foglalkozott, de eh, ugyanakkor fel kell mérni, hogy a versenyjogi bizottság valóban helyesen járta el, valóban kartellezésről volt e szó, hiszen ellenséges levélváltás esete forog fenn. Igaz, hogy ezeknek a dátumát nem lehetett bizonyítani. Itt egy nagyon veszélyes gyakorlat, precedens alakulhat ki, hiszen, hogyha dátum nélkül különböző leveleket nyújtanak be bizonyítékként, azt cáfolandó, hogy itt katerezésről volt szó, és ez alapján fel is mentik a gyanúsítottakat, akkor bizony ez nem megfelelő eljárás. És akkor angolul folytatom a fejlesztési miniszter helyettes úr úgy döntött, hogy az uniós versenyjog kitételei ebben a formában nem érvényesek Görögországban. Köszönjük szépen! Doroti Dahlheimer kapja meg a szót a képviselők közül. Köszönöm szépen! Um, Remélem hallanak. Mi most itt egy kérdést szeretnénk megvizsgálni, amit a petíciót benyújtója adott elő egy olyan eset kapcsán, amely a görög nemzeti hatóság kompetenciájába tartozik. De hát, itt eh, a görög versenyhatóság főigazgatóságáról van szó. A petíció eh, felvetette az idegen nyelvi könyvek kérdését, amelyről a versenyhatóság 2009-ben döntött, és mint elhangzott korábban, a petíciót benyújtó volt a panaszos. A panaszos ebben az esetben sikeres volt. Részletes utánajárás történt, és nyomozás, illetve döntés született, valamint a görög versenyhatóság döntést hozott, mi, mi szerint egy kollektív domináns, domináns pozíciót képviseltek és egy külön döntésben eh, pedig kiderült az, hogy vertikális eh, megszorítások is érzékelhetőek voltak. Tehát jelentős büntetést eh, róttak ki a védelemre. A petíciót benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy ő nem volt elégedett az eset egyik más aspektusának elvetésével. Ez időközben került napvilágra, illetve a hatóság ezt felvetette, és úgy érzi, hogy a görög hatóság túl könnyen fogadott el olyan elemeket, amelyeket eh, eh, az érintett felek, mint felmentő elemeket eh, sorakoztattak fel, illetve miszerint ezek az elemek légből kapottak. Válaszul hangsúlyozni szeretném a következőket, korábban is említettem, a e, nemzeti, görög nemzeti versenyhatóság kezelte az ügyet, tehát e, az áttekintési e bíróság feladata volt az Görögországban, hogy a döntésnek utána járjon, illetve megvizsgálja azt, hogy ez illeszkedik a törvényekhez. Nem a bizottság feladata volt az, hogy újból értékelje a bizonyítékokat, hiszen ez a kompetens nemzeti bíróságoknak az asztalára tartozik. Ebben az esetben a döntés ellen fellebbeztek, a Nemzeti Görög Versenyhatóság, illetve döntése ellen fellebbezett a sértett A petíciót benyújtája, benyújtója bekapcsolódhatott volna a bíróság eljárásba, de értjük azt, hogy ő ezt nem választotta. Államügyészt kért meg az ügy kezelésére, és lehetősége volt um, ügyének bemutatására különböző jogi utakon, és még mindig vannak nyitott kérdések uh, Görögországban. Hogyha általános a perspektívából tekintjük az üde, ügyet, akkor felmerül a kérdés, hogy uh, a görög versenyhatóság hatékonyságát illetően ez felvette aggályokat, illetve a görög versenyok kapcsán. Természetesen a tényekre kell alapoznunk, és itt azt látjuk, hogy egy nagyon részletes aspektus jelenik meg az egyik esetben, egy olyan esetben, amelyel a bíróság foglalkozott, illetve a kompetens bíróságok ezt megerősítették. A kompetens bíróságok nem értékelték úgy, hogy ebben az esetben ez a speciális aspektusra problémák volnának, de egyelőre ez az, amivel foglalkozni tudunk, nincsenek további mutatók arra, és nem nyilvánvaló az, hogy itt egy általánosabb kérésfelvetésről volna szó. Egy szélesebb perspektívából tekintve pedig mérlegelnünk kell azt, hogy mindig két része van egy versenyjogi esetnek, és a vádlottnak természetesen joga van a fair perhez, um, tehát a versenyhatóság gott terhe, a bizonyíték terhe, és hogyha a bíróság úgy dönt, hogy elégtelen a bizonyíték, bármi aspektus illetően, akkor megfelelő az, hogy ezt az aspektust elveti. A bizonyítás, a bizonyítékok standardja az esetjogban rögzítés került, és nem várunk ennek kapcsán precedenset. Továbbá nincsenek jelzések arra ami szerint a görög hatóság két utas megoldást választana. A görög hatósággal együtt dolgozunk az Európai Verseny hatósági hálózatban, és az európai versenyszabályoknak a görög hatóság merültes megerősítője 2009-ben Krúz biztos asszony, akinek a feladata volt ez az eset, írt a görög hatóságoknak, és megállapította azt, hogy hasonló tagországok nemzeti hatóságaikhoz képest eh, a görög hatóság rendkívül jól teljesít tények, tehát egy olyan esetre vonatkoznak, amelyről a döntés 2009-ben született időközben, nagyon sok erőfeszítés történt Görögországban annak érdekében, hogy a versenyrendszer megerősödjön, illetve 2011-ben fogadták át a versenyjog átdolgozását, és a hatóságok ezt azóta megvalósították új személyek kerültek kinevezésre hatóságon belül. És ez a hatóság, amelyen most dolgunk van, a görög kontextusban egy teljesen más hatóság, mint a 2009-es versenyhatóság. Mindezen tények figyelembevétele mellett nagyon nehéz már most végkövetkeztetéseket levonni. A 2009-es eset kapcsán azt is figyelembe véve, hogy a bíróság ezekkel kimerítően foglalkozott. Végezetül pedig el szeretném mondani, hogy eljött az ideje annak, hogy ezt az ügyet pihentessük, illetve lezárjuk végre. Természetesen a görög versenyhatóság tevékenységét figyelemmel kell kísérni erre. Figyelmet kell szánni, viszont mi azt javasoljuk, hogy ez a hatóság fontos, hogy tovább léphessen, és ezt az ügyet lezárhassa, illetve figyelmét a szabálysértésekre szánhassa. Köszönöm szépen. <coughs> Grazie a lei. Önnek köszönjük. Szalabrakusz kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban. Kiricekis úr az új verseny bizottsági elnök Görögországban sokkal jobb, mint az elődje, de ez egy 2009-es ügy. A petíció benyújtója két panasszal is élt, ezt láthatjuk innen a dossziéból. Az első kartel kialakításáról szól, a második pedig az az ügy, amit meg is nyert, és a szóban forgó cégekre bírságot is szabtak ki. Most azt mondja nekünk a panaszos, hogy a versenyjogi bizottság hogy a versenyjogi hatóság véleménye szerint nem alakult ki kartel, a versenyjogi hatóság ezt a döntését meg is magyarázta, mondván, hogy levélváltásra került sor, és ennek alapján egyértelmű, hogy a két érintett cég ellenséges viszonyban volt korábban, tehát ebből következően lehetetlen kartelt alakítsanak ki. Jogi természetű az ügy, bíróságnak kell döntenie, arról, bíróságnak kell dönteni arról, hogy milyen eljárást alkalmaznak. A görög jogszabályok más jogszabályokhoz hasonlóan egyértelművé teszik azt, hogy a bíróság vagy más illetékes hatóság hogyan hozza meg a döntését hogyan kell, hogy figyelembe vegye a bizonyítékokat. Úgy tűnik, hogy itt az eljárás jogot nem tartották tiszteletben. Nekem van jogi képzettségem, és úgy tűnik, hogy a döntéshozatali eljárás nem a szabályok szerint zajlott, tehát a bizonyítékok felhasználása nem volt rendben, a versenyjogi hivatal bizonyos alkalmazottaira gondolok, nem tudom, hogy az egyszerű ügy, vagy rendszeres. Egyébként még, ha jól látom, még mindig van egy folyó bírósági peres ügy, és az aténi feljebbíteli közigazgatási hatóság igazat adott a benyújtónak, a panaszosnak, a késedelmet jóváhagyta. tehát valóban kés, késedelmről van szó, és több mint 300 ezer eurós jó ö, kártérítést hagyott jóvá. Nos, most már a görög ö, legfelsőbb bíróság is foglalkozik az ügyel, az ő végső döntésükre várunk, tehát a úgynevezett államtanács, a görög legfelsőbb bíróság ítéletére várunk, reméljük, hogy az elkövetkezendő néhány hónapban ez megszületik. Szerintem tartsuk nyitva ezt a petíciót, várjuk meg a legfelsőbb bíróság döntését Görögországban, utána pedig az ítélettől függetlenül nekünk is döntést kell hozni, arról, hogy mit, mit gond, hogyan vélekedjünk a benyújtó kérdéséről. Köszönöm, Bostinár úr következik. Grazie, Presidente. Uh, dear colleagues, after listening to the petitioner. Kedves kollégák, miután meghallgattam a panaszost, és az Európai Bizottság képviselőjét is, ezekben a konkrét esetekben azt kell, hogy mondjuk, hogy túl sokáig tartott és túl későn született a döntés. Ez hát az első következtetése A második pedig, hogyha egy görög bíróság létező bizonyítékok alapján úgy határoz, hogy igenis jogsértésre került sor, és megerősíti azt, hogy, hogy egyfajta kartelezés valósult meg. Hát, nem repülőgépekről van itt szó, vagy, vagy régiségekről, hanem idegen nyelvű könyvek esetében ilyen összehangolt gyakorlatról volt szó. De ha meg született ez a döntés, akkor az uniós uniós versenyjog alkalmazása a végrehajtás során mégsem volt megfelelő, hiszen itt felmerült az a felvetés, vagy az a feltételezés, hogy az illetékes görög hatóság magas rangú tisztviselői esetlegesen információkat szivárogtattak ki az érintettek felé. Ez lenne a megfelelő végrehajtása, ez lenne a tisztességes végrehajtása az uniós versenyjognak. Hiszen a hatóságnak az lenne a szerepe, hogy a versenyjogot védelmezze az adott tagállamban, de én úgy gondolom, hogy itt nem megfelelő volt a végrehajtás. Ezért nem is vagyok a bizottság válaszával megelégedve, amikor arról beszélnek, hogy hát Görögországban még magasabb a versenyjogi végrehajtás színvonala, mint más tagállamokban. Hát, hogyha ilyen dolgokra kerülhet sor, hogyha így megszeghetik a, a törvényeket, és tehát megszületik egy döntés, hogy valóban jogsértés született, de nem hajtják végre a, az ítéletet, hát, ez, hát akkor az Európai Bizottságnak bizony nagyon is oda kellene figyelnie, hogy a hatályos törvényeket megfelelőképpen tisztességesen hajtsák végre, és nem ilyen választ várnánk tőlük. Négy év után talán négy év múlva lezárják véglegesen ezt az esetet, de hát az a kérdés, hogy az Európai Bizottság miért ilyen gyengén lép fel, miért nem látja el határozottabban azt a szerepét, azt a feladatát, hogy az uniós jogszabályokat megfelelően végrehajtassa a tagállamokkal. Általában azt halljuk, hogy más problémák, például a környezetvédelmi problémák esetében is ez a helyzet, és nincsen eh, nincsen megfelelő személyzet, aki ezzel törődhetne vagy foglalkozhatna. De hát amikor a nagy európai vállalatokra van szó, multinacionális vállalatokra, akkor a versenyjogi főigazgatóság mégiscsak éberebb és gyorsabban reagál, mint az ilyen kisebb esetek ügyében. És a, az a vállalat, amely a hatóságok eh, határozata alapján károsult, általában ö, mégiscsak ki tudja harcolni a maga igazát. De hát ugye itt idegen nyelvű könyvekről van szó, ennek nincs óriási piaca, itt nem nagy dolgokról van szó, itt kis cégekről van szó, de igenis ilyen területeken is ö, sor kerül a törvényszegésre, és hát akkor felmer a kérdés, hogy akkor nagyobb ügyekben mégis mi történhet. De hogyha itt valóban nem kötelezősre kerül sor, illetve összehangolt gyakorlatra, akkor akkor e- ezt most képzeljük úgy, hogy a két érintett vállalat, amely majd, hogy nem monopolizálja ezt a piacot, spontán módon paranormális képességeknek köszönhetően mégiscsak összehangolta az értékesítési gyakorlatát, vagy pedig most azért felmerül a kérdés, nem-e valóban mégiscsak kartelezésről volt szó? itt újabb kérdések merülnek fel, amelyeket meg kell válaszolni. Éppen ezért kérném, hogy a petíció maradjon nyitva, és remélem, hogy legközelebb a versenyügyi főigazgatóság sokkal keményebb következtetéseket fog nekünk itt prezentálni, hiszen mégiscsak van itt egy bírósági határozat, amely leszögezte, hogy jogsértésre került sor, és szankciókat is kiróltak, de hát, hogyha ez nem elég, akkor mégis mire, mi kell még ahhoz, hogy itt eljárjanak? Köszönjük szépen, Jár úr kapja meg a szót. Kollégákat ki szeretném egészíteni. Én azt gondolom, hogy nyitva kéne tartani ezt a petíciót, és Rajtunk múlik az itt a petíciós szakbizottságban, hogy a mandátumunk vége előtt ezt még egyszer napirendre tűzzük, amúgy egyetértek az előttem szólókkal. La parola, se non ci sono altre... Ha más hozzászólás nincs, akkor egy percre megadom a szót a panaszosnak, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság barátságosan viselkedett a 2009 után időszakkal kapcsolatban, óvatosan választotta meg a szavait, azt mondta, hogy jobban mennek most a dolgok, de úgy tűnik, hogy a bizottság nyilván nem Görögországban vásárol be, hanem Belgiumban jár a boltba, hiszen amúgy tudnák azt, hogy Görögországban nagyon drágák a termékek. 2007-ben ugyanaz a személyzet volt, aki most még mindig ugyanott dolgozik, tehát a főigazgatóságban ugyanazokra a személyekről van szó. Tehát ez a gyakorlat, ami érzékelhető volt, tehát hogyha lusták voltak, akkor a jövőben is igaz ez. Elhangzott az, hogy ellenőrizték a jelentéseket, történt egy döntés, a bizottságot tájékoztatnám arról, hogy a bíróság nem eh, elemezte mindezt, hiszen nem volt erre megfelelő minta. És ezzel kapott az említett vállalat eh, vállalkozás ajándékot. A bizottság azonban erre egyáltalán nem tért ki. Tehát a tíz éve eh, küzdöm ezért a kérdésért, de ezt a gyakorlatot önök minden további nélkül elfogadják a kartelezést. Tehát, hogyha holnap jön egy vállalathoz egy levelet dátum nélkül, eh, kifogadja el, akkor ezt eh, bizonyítékként. Elnök asszony, én egy jelentős grémiumnak vagyok az elnök. Görögországban nagyon sok tagunk van, és tudom, hogy mi a helyzet Görögországban a bizottság soha nem jön oda és mondja meg nekünk azt, hogy mit csináljunk. Tehát azt gondolom, hogy a kartellnek igenis jelentős tényezők, itt büntetésekről van szó, és tudjuk azt, hogy egy részlettel minden megváltozhat. Éppen e, ezért Görögország a kartellek királysága. Köszönöm szépen! Meghallgattuk a panaszost, a bizottságot, képviselőjét, a szakbizottság tagjait. Azt hiszem, mindezek után nyitva kell hagynunk ezt a petíciót, és további írásos magyarázatot kérünk a bizottságtól, hogy a különböző bizonytalansági faktoroktól megszabaduljunk valahogy, ugyanis a panaszos is arról számolt be, hogy itt számos érthetetlen részlet van, mennyire voltak korrektek és a szabályoknak megfelelőek a azok a vizsgálatok, amit a bizottság végzett, valóban megfelelő személyeket választotta -e ki a bizottság, jó embereknél kérdezősködött-e, megfelelően ki tudta azt nyomozni, hogy valósak voltak-e a bizonyítékként benyújtott anyagok. Nos, azt hiszem, hogy jogunk van ahhoz, és ez lenne a ez lenne a megfelelő megoldás, hogyha világosabban látnánk, ha az összes részlet, tehát illetően egyértelmű lenne, hogy mi a helyzet. Tehát hagyjuk nyitva a petíciót. Köszönöm szépen, megköszönöm a petíció benyújtójának, a panaszosnak, hogy ide fáradt hozzánk, és ismertette a petíciót, és most térjünk el a következő napi rendi pontra. Ami nem más, mint a hatos napi rendi pont, tehát a galiciai tényfeltáró látogatásról szóló jelentés. Spanyolországról van szó. Először Bulán úr kért szót. Okay, one minute to Mrs. Zanolka, please. Zanolka asszony, egy perc. Köszönöm. Szeretnék egy nyilatkozatot tenni, nem tudok részt venni ebben a vitában. Nem tudom megvitatni a módosítókat, mert a módosítókat nem fordították le olyan nyelvre, amit én is értenék. Lehetetlen a módosítókat úgy megvitatni, hogy csak három olyan képviselő volt, aki a deskriptív részhez hozzá illetve nem lehet úgy megval, meg, megtárgyalni, hogy a, a deskriptív rész szerzőiből hárman nem értenek ezzel egyet. Hogyan lehet elfogadni ezt a jelenetet úgy, hogy a, a delegáció há, három tagjából ketten nem értenek a folyamattal egyet? Nyilván szavazógéppel lehet ezt megtenni, de ilyen piszkos játszmákban én nem vagyok hajlandó részt venni. A parlament elnökének ma írni fogok egy levelet arról, hogy a petíciós bizottságban hogyan foglalkoznak ezekkel az ügyekkel. Elnök, köszönöm szépen, Zanok a kolléga. Sajnálatosnak tartom, hogy elhagyja a termet. Amikor az állampolgárok es, az a, amikor a, állampolgárok sorsáról van szó, azt hiszem a józan észnek kéne győzedelmeskedni, és a demokráciának sajnálatosnak tartom, hogy így gondolkodik. Bulán úr következik. Kérem, ne túl hosszan szóljon hozzá. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök annak, hogy így döntött a bizottságunk okosan. Ez lehetővé teszi azt, hogy ebben a kérdésben tovább lépjünk és küzdjünk olyan fellépések ellen, amelyek folyamatosan törlésre irányulnak a dossziék kapcsán. Igenis, uh, vállalnunk el a felelősségünket a spanyol uh, polgárokkal szemben, a galiciai polgárokkal szemben és az európai polgárokkal szemben általában. Ami a módosító indítványokat illeti, én köszönetet szeretnék mondani az összes uh, képviselőnek, összesen 94 módosítót kaptunk. Spanyolul van a módosítók többsége, és érezni szeretném a kollégáknak hogy a fordítás új eszközenek segítségével, az instant eszköz segítségével minden nyelvre le lehet fordítani ezt az anyagot, és ennek az eszköznek köszönhetően vizsgálhattam meg a módosítókat, és tudok ezekről ma beszélni. Van néhány olyan pont, amelyet hangsúlyozni szeretnék. Az először és az első módosító indítvány, ez, ez az 557-es B-re vonatkozik, amely a szöveg egy részének, illetve teljes egészének törlésére vonatkozik. Hát az elnök asszony dönt majd arról, hogy ez befogadható-e vagy sem. Itt megint csak törlése irányul ez a módosító, és arra, hogy kivuljunk a felelősségvállalásunk alatt, alól. Két módosítót nyújtott be valaki más, akik nem európai képviselők, tehát hogyha valaki szeretne módosítót akar benyújtani, akkor saját nevében is megteszheti -e ezt. Tehát nincs jogunk egy olyan harmadik személy nevét megemlíteni, aki nem európai parlamenti kolléga, aki nem képviselő. Ezek sem befogadható módosítók. Én kérném azt, hogy ezekből kerüljön ki azon személyeknek a neve, akik nem európai parlamenti képviselők. Felhívnám a figyelmet arra, hogy vannak olyan módosítók, amelyek szintén nem befogadhatóak, hiszen nem befogadható petíciókra vonatkoznak. Olyan petíciókról van szó, amelyek eh, Ferolra vonatkoznak, a Reganosszaki üzemre. Ezzel a petícióval még dolgunk van, és ezeket eh, nem befogadhatónak minősítették a 4-es, 5-ös, 10-es és 59-es módosítókról van szó. Nem térek ki a témára részletében, erről ugyanis nagyon sokat beszéltünk már, hiszen ezzel elhúznánk a vitát. Köszönetet szeretnék mondani az összes kollégának, aki módosítókat nyújtott be. Azt gondolom a módosítók nagy része igenis érdekes, elfogadható, a néppárt nevében és a szocialista kollégák, a GOE módosítói. Nincsenek ezekkel kapcsolatban problémák, tehát mindenkinek még egyszer köszönetet szeretnék mondani. Uh, eh, Mrs. Wertmann. Wertmann asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, ami a befogadhatóságát vagy nem befogadhatóságát illeti egy eh, petíciónak, hiszen a, pozí- a petíciók világos pozíciót eh, képviselnek, tehát ez egy nehéz kérdés. A témára nem térnék ki. Azt gondolom, hogy ez a kollégának csak egy eh, kísérlete arra, hogy a saját pozícióját keresztül nyomja, ő ezt többször elmondta, a delegációs, delegáció vezetőknek azt kell tenni, amit ő mond. Azt gondolom, hogy ez nem demokratikus, ami pedig a többi módosítót illeti, ezekről csak annyit szeretnék mondani, hogy én ugyan értek spanyolul, de nem tudok annyira jól, hogy az összeset megértsem, örültem volna annak, hogyha legalább angolul, angolra lefordítatták volna a módosítókat spanyolról, és ezt kérem vegyék figyelembe. Tehát tettem erőfeszítéseket, de nem értek mindent. Ami pedig az egyéb vitákat illeti, tegnap megpróbáltunk megállapodni. Én úgy érzem, hogy a módosító indítványok nagyon jók, nagyon érdekesek, és én minden bizonyjal támogatni fogom a módosítók egy részét. Köszönöm. Grazie, kollega Vertman, visto che torniamo. Köszönöm, Vertman, asszony. A módosítókról van szó. Ne felejtjük el, hogy van már egy ütemtervünk. A módosítókat le fogják fordítani. Addig nem, tudunk, nem fogunk szavazni, amíg nincsen lefordítva az összes módosító, legalább angolra. Ebben már megegyeztünk ugye a korábbi üléseken. Tehát ne aggódjanak, minden úgy halad, ahogy azt vártuk. A jelentés alapján tartjuk a vitát, és azon módosítók alapján, aki, amit a képviselők nyújtottak be, tehát mindenki ismeri annak a módosítónak a tartalmát, ami saját maga nyújtott be, így zajlik most a vita, nincs is szükség a fordításra. Ismerjük tehát a módosítók tartalmát. Milyen mond, kolléga következik? Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy a szakbizottság többségében úgy döntött, hogy nem engedünk a blokkolásnak. Így vége, végre az, a célegyenesben vagyunk, külön, különféle obstrukciók után eljutottunk ide, sokkal hamarabb el kellett volna már ide jutnunk. A konklúzióknál és az ajánlásoknál tartunk, a galíciai riák helyzetét kell sürgősen javítani. Több minden történt már, és úgy tűnik, hogy a galíciai hatóságok hajlandóak arra, hogy segítsenek, hogy a közösségi kötelezettségnek eleget tegyenek. Néhány rövid módosításom van, néhány ebből nyelvi jellegű. a Ria de Oburgo kifejezést helyesen kell használni, erre vonatkozik az egyik megjegyzésem, az elég módosítom, aztán vannak még egyéb könnyed módosításaim, aminek az a, az a lényege, hogy érthető legyen a szöveg. Más módosítóimnak a tartalma egy kicsit komolyabb, vagy törlök, törlésre teszek javaslatot, hogy világosabb legyen a szöveg. Iturgais úr konstruktív szelleme, nagyon pozitív volt számomra. Azt hiszem ezekkel a módosítókkal, amikkel, amiket ő írt, egyet tudunk, érni, egyet tudunk érteni. És végül eljutunk odáig, hogy az európai hatóságok el tudják érni a galícia hatóságoknál azt, hogy ezek a riák végre tiszták és egészségesek legyenek. Köszönöm. Önök, köszönöm. Hát mi? Ah, oké. Okay. It's difficult your name. Elnézést, nehéz kiejteni a nevét. Grazie, Presidente. Bueno. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy elég kategorikus jelentés, petíció. Hát elég kanderulatos volt az útja ennek a petíciónak. Zanoka és Bergman kollégák gondolatait köszönöm. Sok módosítóval van dolgunk. Sajnos néhány kolléga nem érti a spanyolt, ez nem túl demokratikus és nem túl átlátható, hogyha ilyen módon tárgyaljuk a módosítókat. Mielőtt Bulán idejött, egy nyelvi jellegű nyelvi jellegű vállalkozásban vett részt. Én nem, tudom, hogy léteznek gépi fordítások. Van annak így a gépi fordítással az embernek valami fogalma van arról, hogy körülbelül miről szól a szöveg, de amikor módosítókról beszélünk az Európai Parlamentben, akkor nem ártana pontosan érteni, hogy miről is, szólnak a, miről is szól ez a ö, jogszabály, és szerintem ilyenkor nem a gépi fordítást kéne igénybe venni, hanem érteni kéne a módosítót szó szerint. Ellentmondásról van szó. A panaszos, a panaszosok a panaszosok nem feltétlenül úgy vélekednek, mint mi, illetve mi sem tudunk egyetérteni abban, hogy mit is látunk Galíciában. Dokumentációt is kaptunk a galíciai riákról. Nos, a galíciai riák helyzetét kell valamilyen módon orvosolni. A néppárti módosítók úgy, úgy tűnik, hogy nem kívánják eléggé határozottan felszólítani a spanyol hatóságokat arra, a galici hatóságokat arra, hogy tegyék meg a dolgukat, tisztítsák ki a riákat, stb. stb. Mi azt próbáljuk, mi megpróbáljuk a realitásra felhívni a figyelmet, hogy mi is a helyzet Galiciában, és ezért ezért fontos, hogy a mi módosítókat, és mindenki pontosan értse. És hadd mondjam el, hogy a jogi szolgálattal is egyeztettem. Nos, a, a módosítókat illeti, vannak olyan módosítók, amelyik majdnem lefedik egymást, majdnem átfedés van, ezeket itt ö, egyeztetni kell. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon is light jelentés. Nem tudom, hogy ilyet akarunk-e, egy olyan elnéző jelentést, amely mindent megenged a spanyol hatóságoknak, vagy egy olyan jelentést, ami szigorú és számon kéri a különböző alapelveket. Köszönöm, Sánchez Presedo úr! Szeretném megköszönni elnök asszonynak, hogy erőfeszítéseket tett, és sikerült elérnie azt, hogy megtárgyaljuk ezt a, ezeket a módosítókat. Ugye két részből áll a jelentés, a deskriptív rész, illetve a, a mm, módosítók, szerintem a módosítók nagyon sokat nem változtattak az eredeti jelentésen, lehet, hogy az időnket vesztegettük, ami pedig az ajánlás, ajánlásokat illeti, korábban azt mondták nekünk, hogy ha nem hivatalos tagjai vagyunk a missziónak, csak csak kísérők, akkor ezeket ilyen ajánlásokkal nem élhetünk. Nos, kár, hogy nem lehetett eh, minden résztvevő véleményét eh, írásba lefektetni. A spanyol hatóságok vajon mennyire vették figyelembe a mi missziónkat, illetve az, az előző fellépéseinket, sajnálatos módon nem túl nagy mértékben történt ez, a galíciai hatóság, a galíciai önkormányzatnak a, a költségvetése csökkent az elmúlt években, tehát az eredmény, amit elértünk, egyáltalán nem pozitív. A petíció benyújtói komoly munkát végeztek, jogukkal éltek, az Európai Parlamentnek tehát egyáltalán nem szabad kritikával érni ezzel kapcsolatban, sőt, föl kell karolni jogaikat. Az illetékes hatóságoknak, és erről módosítomban is írok, az illetékes hatóságoknak Galíciában be kell tartani az Európai Uniós jogszabályokat, egyértelmű a helyzet, amikor ö, egy hatóság nem teljesíti a kötelezettséget, akkor nekünk föl kell emelni a szavunkat, Itt bizony figyelmetlenség történt, de szerencsére figyelmünk, szerencsére tudomásunkra jutott a dolog. Nos, prioritást kell adni annak, hogy ez, ezt a ö, problémát helyrehozzuk. Nem tudom, hogy az Európai Parlamentnek kell -e ezzel foglalkozni? Tehát minden olyan dolgot támogatok, ami arról szól, hogy komolyan kell erről beszélni, sürgősséggel, a helyi, regionális és állami spanyol hatóságok szerepére vonatkozó módosítókkal, ról pedig úgy vélekedek, hogy mindent a demokratikus elvek figyelemelvételével kell tenni. Az átláthatóságot szeretem, de kérem ne kongassanak vészharangokat Spanyolországban, az élelmiszerügyi, illetve állategészségügyi kérdésekben egyértelműen jók az ellenőrzési folyamatok, ilyen gond nincsen. Tehát az ellenőrzésekkel kapcsolatban kérem, ne legyenek fenntartásaik. Én szeretem az átláthatóságot, de azért ne felejtjük, Spanyolországban jól működnek az ellenőrzések, azon módosítók, amelyek az átláthatóság növekedését eh, támogatják, eh, általában elfogadhatóak. A bizottság bizonyos válaszokkal még adós, párbeszédet kell kialakítani a eh, polgárok, a petíció benyújtói és az illetékes hatóságok között, hát ezt próbáljuk elérni itt az Európai Unióban. Ennek a párbeszédnek az a lényege, hogy az ellenőrzés eredménye mindenki számára elérhető legyen. Tehát nem most a válság közepete, amikor különböző amikor különböző ágazatokban megszorítások vannak, most nem kell nem kell ezzel a kérdéssel kapcsolatban még nagyobb vészhelyzetet kerekíteni, tehát ez ilyen típusú támadásokat nem tudom elfogadni. Ami a Ferroli Riát illeti, a petíció, petíció benyújtóival találkoztunk. Mindenképpen reagálni kell valahogyan. Jelenleg a, ezekben a, a Feroli és egy másik ö, szomszédos riában a helyzet nem kielégítő, mindenképpen meg kell oldani. Azt hiszem, még el lehet mélyíteni a vitát ezzel kapcsolatban. Thank you, Mayer. Köszönjük szépen, Meyer úr. Jó, Köszönöm szépen, elnök asszony. Elég rossz helyzetben vagyunk a petíció benyújtóival szemben. Pénteken tárgyaltunk, és sajnos az a helyzet alakult ki, hogy a három fős delegáció nem sikerült azt elérni, hogy demokratikus módon tárgyaljuk a, a jelentést a delegációnak a többsége nem ért egyet a folyamattal, tehát kizárólag egy törekvésünk van, hogy a galíciai önkormányzatot vagy kormányt megvédjük. Nem a petíció benyújtó érdekeit szolgáljuk, nem a demokratikus elveket. Önöknek ekkor így felelősséget kell ezért vállalni. De önök vállalják a felelősséget. Lehet viccelni a petícióban. Lehet őket levegőnek nézni, ki lehet őket nevetni? Háromfős delegáció, két a két szereplőnek vagy két résztvevőnek van egy véleménye, a harmadiknak, az elnöknek más a véleménye, és az elnök véleménye győzedelmeskedik, hát valamit el lehet érni. El lehet mondani azt, hogy a galiciai kormány kiváló, a világon semmit nem kell csinálni, ezt elmondjuk a petíció benyújtóinak szemébe, de szerintem ez elfogadhatatlan demokratikus elveket egyáltalán nem vesz figyelembe ez az eljárás. Itt a delegáció jelentését kellett volna benyújtatni, és hogyha Bulán úr kisebbségbe kerül, akkor benyújtja legfeljebb a módosítóit. Ez lett volna a demokrácia. Nyilván többen vannak a néppártiak, nyilván győznének, ha szavazásra kerülne a sor, de nem ilyen erőszakos módon kell ezt csinálni. Nem tíz hónappal később kell eh, elmondani, hogy valamivel nem értünk egyet, hanem amikor a látogatásra sor kerül. A, ö, arról kellett volna beszélnünk, hogy az ipari tevékenység mennyire összeegyeztethető a természetvédelem, de így nem lehet dolgozni. Én teljesen egyetértek Angelikával és Zanóga asszonynal. Nekik mi a szerepük ebben? Milyen lehetőséget hagynak számukra? Jobb lett volna, hogyha azt mondjuk, hogy Bullán úr egyedül elmegy Galíciába, a saját jelentését, leírja benne a véleményet. Most gondolják meg, hogy mennyi pénzt és időt fordítottunk miért Időt? én nem lehet dolgozni. Kérem szépen, nem lehet így az emberekhez viszonyulni. Nem lehet gúnyolódni emberekkel. a delegáció tagjai azt látták a, a látogatás során, hogy a szennyeződés bizonyos a, a lakott területek bizonyos közelségében történik. Bizonyos közö, közelség, hát a petíció benyújtójának háza mellett volt a szennyeződés. Hogy lehet így fogalmazni? Az ajánlásokban mindig a delegáció néhány tagjáról van szó, közben pedig a delegáció többsége ezt vagy azt mondja. Én nagyon sajnálom, hogy ez a helyzet alakult ki. Nagyon-nagyon. Elnézést kérek a petíció benyújtóitól. A frakcióm nevében távol tartjuk magunk ettől. Nem tudom elfogadni ezt a munkamódszert. Ez teljes mértékben antidemokratikus. Kérem, legyenek türelemmel. Talán képesek vagyunk demokratikus módon is dolgozni. Remélem, hogy az igazság fényre derül, igazságra derül. Remélem, hogy az ajánlások megfelelnek majd azon ajánlásoknak, amelyre szükség van, hogy megoldjuk a mindenki által ismert problémát. Vannak olyan módosítók, amelyek erre utalnak, és végezetül hadd mondjam el még egyszer, hogy nagyon-nagyon sajnálom, hogy ilyen vizsgálati módszerre értünk. Köszönöm szépen, Merő, Iturgai szúr! Köszönöm, elnök asszony. Jó barátom, Meyer úr hozzászólása után néhány pontosítással szeretnék élni. Zanok asszony és Bergman asszony véleményét igenis feltüntetjük a jelentésben, és a megjegyzéseiket Mazzoni asszony feljegyezte, ez szerepel abban a dokumentumban, amit eljuttatott a szakbizottság tagjának, tagjainak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ki miben illetékes. A szakbizottság illetékes egy dologban, egy dologban de a, a, a ne felejtjük el azt is, hogy volt plenárison is szavazás, és a parlament háromnegyede 10-4 arányban szavaztunk az imént. Lehet, hogy nem mindenkit érdekel a dolog, lehet, hogy azért nem jöttek a liberálisok, mert nem érdekli őket, vagy magára akarták önt hagyni, de ez volt a szavazás. Az imént szavaztunk itt a szakbizottságban van ennek itt még zöldfelű kollégák. Bulan úr. Nem Bulan úr hibája, hogy nincsen lefordítva, ezt máshol keressék a bűnbakot. Bulán úr csupán annyit mondott, hogy ő megpróbálta megérteni valahogy a módosítók tartalmát. A gépi fordítás az interneten elérhető, ugye, ez nyilván nem százszerzadékos, de legalább próbálkozott. És azért meg kell dicsérni. Hogyha az a kérdés merül fel, hogy miért nincs meg a fordítását, akkor a, ezt a kérdést a titkárságnak kell föltenni, majd ők válaszolnak. Ennek az a végezetül még egy megjegyzés a módosításokkal kapcsolatban, Miranda asszony módosítóival kapcsolatban. Miranda asszony sajnálatos módon már nem európai parlamenti képviselő. Milyen Monur, Iturgais úr, kit, kitalálnánk csak úgy egy módosítás, 24-es módosító, Tehát gond, elképzelik, hogy mi ketten egy olyan képviselő nevében nyújtanánk be egy módosítót, aki már nem képviselő? Hát kérem szépen, ez nem komoly. Én megkérdeztem, hogy én utána kérdeztem, hogy mi is a dolgok háttere, úgyhogy eh, igazán biztonságában beszélek most. Mennyire szuverén a mi szakbizottságunk? Szerintem abból látszik, hogy mennyire érvényes utat választottunk, hogy az imént szavaztunk, és önöket leszavazták 14 arányban. Köszönöm. Önök, köszönöm szépen, írt Turgáis úr. Mielőtt a második körre sor kerül, mert már többen emelték a kezüket, meghallgatnám az Európai Bizottságot, és utána folytatjuk. A bizottság következik tehát. Szerver Márten kolléga señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony. John, esperamos que en el eh, más pronto plazo posible. A biz Európai Bizottság arra vár, arra számít, hogy mi hamarabb meg tudjanak egyezni, hogy egyértelmű ajánlásokat fogalmazzanak meg. Úgy látjuk, hogy most még talán korai lenne véleményünket kifejteni. A jelentés a, a galiciai riákban felelhető szennyezés eredetéről is szól, és felmerül ugye az a kérdés, hogy az Európai Bizottságnak itt milyen kötelezettségei vannak. Azt hiszem, addig még nem mondhatjuk el, hogy mi a véleményünk, amíg nincs meg a végleges szövegtervező. Mrs. Köszönjük szépen, Wertmann asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném még egyszer a demokratikus érveket újra kiemelni Willy Meyernek. Igazat adok, még hogyha a politikai szabados sok-sok területen egészen eltérő véleményt képviselünk, egyben igaza van. Ez nem demokratikus, hogyha van egy háromtagú küldöttségem, és ebből ketten megállapodnak valamiben, és a harmadik viszont nem tud ehhez csatlakozni, és akkor van ez a kisebbségi különvélemény, de ő azt mondja, hogy ez az, ami érvényes kell, hogy legyen, és ez a mérvadó, és ez úgy gondolom, hogy nem demokratikus eljárás. Hát most ugye hárman voltunk a küldöttségben, hogyha a, a véleményeink, a tapasztalataink, a benyomásaink, nem számítanak, hogyha mi ketten ezt másképp látjuk, és ezt nem veszik figyelembe, akkor azért a koordinátorok ülésén ezt meg kellene beszélnünk, hogy egyáltalán milyen szerepet játszik egy küldöttség, mi a jelentősége egy küldöttségnek, akkor, hogyha csak egyetlen egy vélemény, egyetlen egy dokumentum számít, méghozzá a küldöttség vezetőinek szava az, ami számít sok kolléga ismer, két küldöttség útjáról is, és jártam több küldöttségi utazáson, és másképp se lehet járni. Igen, az küldöttség elnöke az, aki bizonyos döntéseket meghoz, és közben kérném Viktort, hogy kint telefonáljon, de hát azért, hogy az elnök hozza a döntéseket, az még azt jelenti, hogy a többi taggal együtt, egyetértésben hozza meg azokat, legalábbis én így értelmezem a demokrácia fogalmát. Hát, hát hogy minek van akkor demokrácia, és miért beszélünk arról, hogy a többség szava dönt, ha itt ebben az esetben a többség vélemény egyáltalán nem számít. Most valószínűleg itt nincs már erre időnk, de azért mégis csak szeretném, hogyha erről elgondolkodna mindenki, szeretném ezt felvetni, ezt a problémát. Carlos ugye említette, a szavazás 10-4 arányban szavaztak a kollégák. Hát ezen, ezen nincs mit tenni, valóban ez volt az eredmény, de hogyha megfordultam, akkor a, a tíz igen szavazattal rendelkező képviselők közül legalább négyen rögtön el is mentek a szavazást, de csak azért jöttek be az ülésre, hogy szavazzanak. Ez természetesen megengedhető, de azért egy kérdéses módja a szavazásnak. Hogyha a többi tagot pedig nem tudjuk ide behozni és megszavaztatni, akkor akár be is zárhatjuk ezt a szakbizottságot, hiszen ez nem demokratikus, hogyha nem mindenki szavaz, illetve aztán a többség szava egyáltalán nem dönt, és aztán behozunk bárkiket. Én is ide hívhattam volna, ide citálhattam volna póttagokat vagy másokat, és megkérhettem volna őket, hogy ekkor és ekkor emeljék fel a kezüket, de hát ez nincs rendben. Ezért nem szavaztathatok valakivel, akinek fogalma nincs semmire, azt sem tudja, mire van itt szó. Tehát ezt is szerettem volna mégiscsak megemlíteni. Sok mindenről el kellene gondolkodni. És végül, de nem utolsó sorban, a kollégával még nem beszéltem ezt meg, de mégis szeretném itt most határozottan felvetni, hogy, hogy most akkor ezt így el kell fogadnunk, hogy a küldöttség vezetője így döntött, illetve hogy a petíciós szakbizottság elnöke egy döntést hozott, és az időbeli menetrendet betartjuk, amit előzőleg kitűztünk, és, és akkor most ezt így elfogadjuk. De az a kérdésem, hogy, hogy ez a dokumentum, az, amit én és Danoka asszony úgynevezett kisebbségi különvéleményként összeállítottunk, amely tulajdonképpen többségi jelentés, hogy akkor ezt most tényleg hátrébb soroljuk, és, és nem veszük figyelembe. Én úgy gondolom, hogy ez nem megengedhető, hogy egy három tagú küldöttség esetében egy két tag jelentését ne vegyék figyelembe. Köszönöm szépen. Señora Berman. Bertmán asszony. Kedves Angelika! Én szívesen venném, hogyha ide hívna a kedves kollégáit, nem csak szavazni, hanem hogy dolgozzanak. Ő nagyon szorgalmas, de a kollégáit hát nem nagyon szoktuk itt látni. Én szoktam látni a saját frakcióm tagjait, más frakciók tagjait, de az ő frakciójából nem nagyon szállígóznak ide az emberek. Igen, arra buzdítom, hogy hívja ide a kollégákat titkár úr arról értesít, hogy nagyon le vagyunk maradva. Bosztinári úr és Bullan úr kértek szót, Mian úr is. Még egy, még egy személy kért szót, elnézést, csak röviden. Ko korábban kérte a szót, tessék. Bosztinár úr, Meyer, Bulán úr, Röviden, röviden. És most átadom a helyet az elnök asszonynak. Gracias, signor, signor Iturgaiz. Köszönöm szépen, Iturgaiz úr. Kedves kollégák, be kell, hogy valljam. Én nem vagyok semmiféle összeesküvésnek a tagja. Ez világos. És nem fel az, hogy néhány kollégánk úgy érzi, hogy közülünk néhányan összeesküvésben vesznek részt illetve hasonló megmozdulás van, ez nagyon nem fair. A második megjegyzésem. A mi feladataink a következőek, hogyha szükség van rá, akkor tényfeltáró látogatásokat kell, hogy szervezzünk a második, hogy jelentéseket készítsünk a, a saját látogatásainkról, illetve hogy ezeket elfogadjuk. Én nem a saját tapasztalataimat szeretném itt hangsúlyozni, Dapetiben az elmúlt négy éven nagyon sok látogatáson vettem részt, és emlékszem Bulgáriás, Spanyolországra, Lengyelországra, és minden egyes alkalommal, még akkor is, amikor nem volt ez kényelmes a számomra, elfogadtam azt, hogy kompromisszumon dolgozzunk, és legyen kompromisszum, hiszen ez a mi sajátosságunk, a kompromisszumok kidolgozása, Szükség van a kompromisszumokra. Hogyha sikerül nagyon sok más esetben a szükséges kompromisszumok számát elérni, akkor én nem értem azt, hogy miért ne legyen a Galícia jelentés kapcsán is kompromisszum, ez ugyanígy megszületett. Tehát eh, figyelembe véve azt, hogy ebben az esetben ez nem volt lehetőség, nem, nem volt lehetséges, az egyetlen lehetőség az, hogyha vagy azt mondjuk, hogy nem lesz jelentés, és a galiciai esetet még csak meg sem fogjuk említeni az intézmény tudatában, úgymond, vagy pedig elfogadjuk azokat a szabályokat, amelyekkel rendelkezünk, és az AFKO-nak az értelmezését. Ezt a jelentést el fogjuk készíteni, be fogjuk nyújtani, és az elnök fogja ezt benyújtani. Ezek a szabályok, és ezeket a szabályokhoz ragaszkodnunk kell. A koordinátorok is elfogadták ezt, illetve a Peti tagjai. Tehát én azt kérem, hogy egy kicsit eh, próbáljunk megnyugodni. Köszönöm szépen. Mr. Meyer. Meyer úr. Köszönöm csak gyorsan. Röviden, szerintem erőszakkal nem lehet előre haladni. Nyilván önálló szakbizottság tud dönteni szuverén módon, de a delegáció is önálló és szuverén. Egy háromfős delegációról, küldöttségről van szó. Hogyha kettő úgy dönt, hogy nem jó a jelentés, akkor ezt nem kell elfogadni. Sok időt megspórolnánk, hogyha egy személy menne, el a, menne részt csak a küldöttségben, és azt el tudnak fogadni. Kérem szépen, hogy, hogy dolgozunk mi? Biz... Többen is elmondják azt, hogy háromfős delegáció, ha ketten egy véleményen vannak, az elnök meg egy másik véleményen, akkor mégis kisebbségben marad annak ellenére, hogy elnök. Nem történik van semmi, hogyha rendesen jártunk volna el, de itt erőszakoskodás volt. Jó lenne, hogyha tisztességesen játszanak. Miranda asszony még ö, ö, képviselő volt, amikor ott, amikor ott járt Galíciában. Azt szerintem fair play, hogyha valaki Miranda asszony véleményét figyelembe veszi a módosítóban. szerintem az is teljesen tisztességes játékszabály, hogyha valaki, valaki nevében be, be nyújt egy módosítót, aki közben, időközben elveszítette parlamenti képviselő státuszát. Ha, hogyha, valaki, hogyha van egy háromfős delegáció, valaki nem fogadja el a véleményét, kisebbségben van, akkor nem lehet mit tenni. Isabel képviselő következik. Carlos, valóban zöld fölű vagyok. Tanulok, tanulok. De hát egyszer mindenkinek bele kell tanulni a dolgokba. Bulán úr, remek dolog, hogy gépi fordítást használ, de azt nyilván nem várja el tőlük, hogy mindannyian ezt tegyük. Létezik a gépfordítás, gépi fordítás, de ha Bulán úr ezt használja, az, az ő szívügye. Willy Meyer úr, Anna a szakbizottság tagja volt, de Fernández úr pedig nem volt. A jogi szolgálattal egyeztetünk, és ők jóvá hagyták azt, hogy így módon nyújtsuk be a módosítókat. Willy említette, hogy fair play-re van szükség, valóban. Sì, giusto per chiarire perché si ritorna sugli emendamenti. Köszönöm. Miranda képviselő azt, hogy módosítóira tértünk vissza. Azon módosítók, amelyeket csak ő írt alá, már nem érvényesek, hiszen ő már nem tagja a parlamentnek, hogyha mások is aláírták a módosítókat, azokat átvesszük, és kihúzzuk Miranda asszony aláírását. Ez a szem egyértelmű. Még egy hozzászólásunk van, Bulán úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A betű szakbizottságban szeretném, hogyha békét kötnénk, úgymond, de a fordítások rendszere, amely szükség volt azért, hogy nyilatkozhassak ma a módosítókról. Ez egy nagyon hatékony, még akkor sem nem tökéletes. Meyer úrnak a következőt szeretném mondani. Hát a petíciót benyújtóknak nincsen monopóléma. Itt mindenki a petíció benyújtóit védi. Azt gondolom, hogy ön a dolgokat kicsit torzított módon mutatta be. Mondhatjuk azt, hogy létezett egy másik jelentés, az a jelentés az, nem az, amelyről mi szavazni fogunk, de a módosítókról szavazni fogunk. Az elnök megpróbált kompromisszumot kidolgozni különböző szövegek között, és erre fontos emlékeztetni az én szövegemben és az elnök szövegében is. Egy kiegyensúly, kiegyensúlyozott mixe történik bemutatása mindennek, hát a petíciót benyújtó és a hatóságok mondtak. Volt egy szavazás az elejétől kezdve, és éppen ezért van probléma. Tehát ezt a szavazást tiszteletben kell tartani. Elnézést, hogyha erre újból és újból visszatérek mindenkit, költ a folyamat, az eljárás, a demokrácia érdekében bizonyos petíciók befogadhatóak, bizonyosak pedig nem. A delegáció két többi tagja a titkárság eh, segítségével egy olyan szöveghez nyúlt, amely eh, nem kidolgozott, nem eh, befejezett és teljes mértékben előkészített szöveg delegációk részéről, és amely megemlítette informális módon azokat a petíciókat, amelyekről úgy döntöttünk demokratikus módon, hogy nem jelenítjük meg őket ezekben a, ebben a jelentésben. Két eredeti uh, pont, amely az eredeti eh, delegációban megmutatkozott, a kísérlet arra, hogy bizonyos informális eh, petíciókat átnyomjanak, amelyekről megszavaztuk azt, hogy ezek nem fognak megjelenni. A delegációban is szavaztunk erről, tehát ezen alapon a delegáció elnöke egyedül teheti ezt meg kötelező módon kell az eljárást alkalmaznia, és az eredeti szavazás eredményét e tiszteletben tartania. Én ezt mondtam az informális petíciók visszautasítására. Ami pedig a törlést, a lelassítást illetve amit a kollégák említettek, arra alapult, hogy ezeket a petíciókat is bevesszük, tehát az informális petíciók befogadására gondolok itt. A második mondat, Az a jelentés, amiről szavazni fogunk, amelyre módosítok vonatkoznak, itt egy megfelelő egyensúly valósul meg mindez között, amit a petíciók benyújtója a hatóságok mondanak. Én nem vagyok a galíciai hatóságoknak egy kinevezett képviselője, semmiféle érdekem nem fűz Galíciához, ugyanúgy, ahogy Bosztineri úr nem veszek részt semmilyen összes, összes, összeesküvésben. Köszönöm szépen. Liebe Kollege Bulan. Köszönöm szépen, kedves Bulan kolléga. Én határozottan visszautasítom ezeket a vádakat, hogy én itt késleltetném az ügyeket. Pontosan te voltál az, aki késleltetted itt ennek az elfogadását, és te álltottad azt, hogy az angol nyelvű szöveggel nem tudsz dolgozni. Úgyhogy ennyit erről. Köszönöm. Köszönjük szépen, Vertman asszony. Questo punto allora. Lezárhatjuk ezt a napirendi pontot? Az ütemtervet ismerjük. 16-án folytatjuk, akkor szavazunk a módosítókról és a végső szövegről. Tízes napi rendi pont. 1873 per 2012-es petíció Rolf Weber, német állampolgárától benyújtott petícióról van szó egy franciaországi földterület leasingjéről van szó, bérléséről, a német mezőgazdasági termelő ellen hátrányos megköz, megkülönböztetést alkalmaztak a helyi önkormányzatban életkora alapján. Megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Petra Sott következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát valóban itt egy az életkoron alapul hátrányos megkülönböztetésről van szó. Röviden emlékeztetnék arra, hogy a bizottság milyen esetekben léphet fel, ugye szerződésszegési eljárást indíthat, és itt erről lenne szó, amennyiben az Európai törvényeket nem megfelelő képpen hajtják végre a tagállamokban. Itt Franciaország esetében megvizsgáltuk, van egy irányelv, amely a munka és a foglalkoztatás terén az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetéssel foglalkozik. Ez a 2000 per 78-as irányelv, tehát 2000-es irányelvre van itt szó ennek, az átültetését, végrehajtását megvizsgáltuk Franciaországban. Franciaország eleget tett a kötelezettségeinek e tekintetben. Itt a kód rüráról a, a, e, van szó, tehát amely a telekviszonyokat szabályozza. Itt tehát, amikor bérbe adnak egy-egy földterületet, akkor bizony meg lehet vizsgálni azt, hogy milyen életkorú az adott személy, aki szeretne földet bérelni. Tehát az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésről szóló alap jogszabály az bizony átültetésre került Franciaországban, de hogyha valaki hátrányosan megkülönböztetve érzi magát az életkora miatt, akkor nyilvánvalóan nem megfelelően alkalmazzák ezt az irányelvet, de a bizottság ezt az egyedi eseti alkalmazást nem vizsgálhatja, ezt a nemzeti hatóságoknak, illetve a nemzeti bíróságoknak kell eljárniuk. Mi bizottságként egy egyedi esetben nem léphetünk fel, és nem vizsgálhatjuk saját hatáskörünkben azt, hogy az adott törvényt Franciaországban megfelelőképpen alkalmazták-e vagy sem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jár úr. Köszönöm szépen. Hát még egy, rákérdeznék azért arra, hogy akkor ez, a, ez az életkori határ ez csak az uniós polgárokra vonatkozik, vagy a francia állampolgárokra, és ez számomra kicsit azért megdöbbentő. Elnézést, kér szólt az elnök. Kérném, hogy esetleg kint beszéljék meg a megbeszélni valókat, hiszen most a kedves képviselő kollégát szeretnénk meghallgatni, a szakbizottság folytatja az ülését, hát tiszteletben kell tartani azt, aki szót kapott. Tehát, hogyha van egy hátrányos megkülönböztetés elleni irányelv az életkor tekintetében, és a Franciaország ugye ezek szerint végrehajtott ezt megfelelőképpen, de ugyanakkor egy 61 éves úriembert, aki földet szeretne bérelni, elutasítanak azért, mert túl öreg már ahhoz, hogy megművelje az adott földet, és akkor azt mondja a bizottság, hogy ez egy egyedi eset, ahol nem lépett fel a bizottság, hát akkor mégiscsak felmerül bennem a kérdés, hogy akkor ez az európai irányelv mégis mit ér el? Tehát, ez nem működik ilyen esetekben. Tehát több ilyen panaszt is kaptunk, arra vonatkozóan ezzel kapcsolatban problémák merülnek fel. Tehát az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés ez egy fontos kérdés, és hát 61 év az, az mit jelent? Hát Németországban 67 év sem lehet nyugdíjba menni, tehát Hát ez itt ugyanakkor a vállalkozói szabadságot is érinti. Én, nekem ez, ez úgy tűnik, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon könnyű kis válasz volt, a bizottság úgy dönt, hogy az irányelvet végrehajtják, ez egy egyedi eset, nagyon könnyen lerázza ezt az esetet. Tehát itt a földterületek bérbeadása kapcsán rendben lenne, hogy az életkort figyelembe vehetik, és, és ez alapján hátrányosan megkülönböztetnek személyeket. Legalábbis számomra ez azt jelenti, hogy hátrányosan megkülönböztetnek idősebb eh, polgárokat. Hát egész egyszerűen eh, megtétják egy adott személy számára, hogy egy uniós állampolgár számára, hogy egy mezőgazdasági gazdálkodást folytasson. Tehát ez az érvelés, ez, ez nem kielégítő a bizottság részéről. De akkor felmerül a kérdés, hogy mégis mikor lépne fel a bizottság? Az egy dolog, hogy leírták valahol az irányelvet, és állítólag végrehajtják, de hát a, a gyakorlatban a, a, a, ezzel ellentétes tapasztalatokat gyűjtenek a polgárok. De, de lehet, hogy a francia állam itt, itt úgy döntött, és, és uh, fel akarja számolni az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés, de a valóságban ez nem így néz ki. Tehát én nem állok túl messze a 61 évtől, és akkor nekem azt mondják, hogy mostantól nem gyakorolhatom a hivatásomat. Hát legalábbis számomra ez azt jelenteni, tehát ez elég ijesztő. Viktor Bosszinárió kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság válasza eh, meglepő, döbbenetes azért ez. Tehát akkor most vagy megszekték a törvényt, vagy nem szekték meg a törvényt. Tehát, tehát itt, itt, hogy azt mondjuk, hogy az irányelvet megsértették, akkor, akkor most megszámoljuk, hogy hány esetben sértették meg, és akkor egy kritikus tömeg után azt mondjuk, hogy valóban föl kell lépni, de hogyha nem érik el ezt a kritikus számot, akkor, akkor olyan, mintha nem is szekték volna meg a törvényt. Tehát ez, ez, ez milyen érvelés? egy tagállam január 2014-ben például Románia megnyitja ugye a földpiacát az uniós állampolgárok előtt, és önök mit gondolnak, Románia milyen esetben ö, szegné meg ezt az irányelvet, akkor hogyha tíz esetben, vagy ha száz esetben, vagy ha ezer esetben szegi meg a törvényt, akkor ö, dönt úgy a bizottság, hogy valóban jogsértésre kerül, hát ez a számok nem érdekesek. Vagy megszekték a törvényt, vagy nem. Mindegy, hogy hány esetben, egyedi esetben. Hát ez egyértelmű, hogy itt ez tört. Óriás a különbség a között, hogy beszélünk valamiről, és hogy a gyakorlatban azt megvalósítjuk el. Ez nagyon szép szavak azok, hogy hát a Franciaország az irányelvet megfelelőképpen végrehajtja, és az életkoron alapul és megkülönböztetés ellen fellép. De hát, hogyha a gyakorlatban ez nem így történik, eh, és akkor önök azt mondják, hogy hát ez csak egy egyedi eset, egyszer fordult elő, ez nem bír jelentőséget, ez azért nem egészen eh, elfogadható válasz. Nem. Egy bíróság előtt vagy megszekték a törvényt, vagy nem. Eh, és, és az alapján kell a határozatot meghozni. A végrehajtás arról szól, hogy a gyakorlatban is végrehajtjuk a törvényt, és nem az, hogy reménykedünk abban, hogy jaj, hát vannak kivételek, de reméljük, hogy alapvetően azért szem előtt tartják ezt az irányelvet és néhány kivételt elfogadunk. A kivétel az azt jelenti, hogy megszegték a hatályos törvény. Én nem vagyok ügyvéd, de hát mégiscsak de hát ez a fajta alacsony szintű jogi kultúra úgy gondolom, hogy nem elfogadható. Egyszer megszekték a törvényt, akkor megszekték, pont. Köszönjük szépen, Bocinario úr. Nem tudom, hogy a bizottság kíván-e reagálni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, hogy még egyszer szót kapok. Szeretnék még egy kicsit részletesebben is belemenni ebbe a kérdésbe, hogy egy kicsit eh, érthetőbbé tegyem ezt, hogy hogyan jár el a És Itt nem arról van szó, hogy egy esetben, két esetben, vagy ezer esetben szegje meg a törvényt. Az alapvető kérdés az, hogy a bizottság a tagállami közigazgatásba beavatkozhat-e. Ezt nem teheti meg a bizottság. A bizottság egy tagállamot figyelmeztethet, egy, egy kormány bírálhat amiatt, mert egy adott törvényt nem megfelelőképpen tartatják be. Ennél nehezebb kérdés az, hogy és nél, kivételes esettől eltekintve nem is teszi meg a bizottság azt, hogy, hogy jogsértési eljárást indít. Most az a kérdés, hogy az irányelvet megfőképpen végrehajtják-e, vagy túl sok a téves ítélet és határozat ezzel kapcsolatban. A bizottság nem számolja ezt, hogy most akkor tíz esetben így értelmezték a törvényt, száz esetben pedig másképp mert lehet, hogy úgy értelmezik az irányelvet, amely nem felel meg az eredeti a törvény eredeti szellemének, de ezt nem mi vizsgáljuk, hanem a nemzeti hatóságoknak kell ezt megvizsgálni, hogy megfelelőképpen értelmezik a törvényt. Nekünk az irányelvet lehet megvizsgálnunk, és ez az irányelv bizony mozgásteret hagy a tagállamoknak, hogy bizonyos esetekben igenis életkori határokat vezessen be a tagállam. Tehát ez nem volt egyértelmű, vagy erről nem beszélünk részletesen, az irányelv ugyanis azt szögezi le, hogy igen, ez alapján történhet hátrányos megkülönböztetés, de hát mivel mindannyian rendelkezünk egy bizonyos életkorra, mindannyiunkat érhet potenciálisan hátrányos megkülönböztetés emiatt, de hogy hol húzódik a határ, amikor azt mondjuk, hogy hát ez, ez valóban diszkrimináció, vagy hát az életkori sajátosságból adódó helyzet, azt már különbözőképpen lehet értelmezni. Egyébként pedig itt a munka és a foglalkoztatás területére van szó, azon kívül nem fedi le az irányelv az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés. Tehát az irányelv ezt a területet szabályozza, például tehát a, a a foglalkoztatáshoz, munkahelyekhez, képzési helyekhez való hozzáférést szabályozza az irányelv de tulajdonképpen a tagállamoknak mérlegelési körük van, hogy hol határoznak meg életkori határokat, és a kód rürában, a vonatkozó francia törvényekben ezt megfelelőképpen hajtották végre, vagy ültették el. Tehát ez, ez, ez megengedhető, hogy például földművelés tekintetében, mezőgazdasági gazdálkodás tekintetében életkori határt szab a francia állam még akkor is, hogyha a bizottság úgy véli, de nem véli úgy, hogy itt életkoron alapul hátrányos megkülönböztetés esete forog fenn, de ha mégis ez forogna fenn, akkor is az adott állampolgárnak a hatóságokhoz és a helyi tagállambeli bíróságokhoz kell fordulni, és az után fordult a bírósághoz. De itt a bíróság úgy látja, hogy Franciaországnak mozgás tere van, meg jogában áll ilyen típusú életkori eh, határokat és korlátokat bevezetni, tehát itt a tagállamok bizonyos fajta szabadsággal rendelkeznek. Az irányelvnek ez ugye a sava bors, ez a lényege, hogy nem minden betű szerint írunk elő, hanem bizonyos fajta mozgás teret hagyunk a tagállamoknak. Köszönöm szépen! For the floor, but very briefly because we have to continue with it. Okay. Viktor kért még szó, de nagyon röviden. Commission, I will Köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak. Én ma levelet fogok írni a román kormányomnak. 2014. január 1-től fogva Románián követnie kell a francia utat. Hogyha ez jó, és az értelmezés ennyire rugalmas, akkor Románia miért nem jár el így? Köszönöm szépen ezt a nagyon nyílt értelmezését a szabályoknak. Én régi kultúrámból tudom, hogy ez így van. Hogyha ez nem elég jó a bizottság számára, akkor a, French, a francia modellt kövessük. Jár kolléga, köszönöm szépen. Én szeretném azt, hogyha a petíció nyitva maradna. Szeretnénk a petíció benyújtójától néhány információt begyűjteni. Itt nem nyugdíjakról van szó, illetve egy adott ország előzetes szolgáltatásairól egy harmadik ország velé, hanem arról, hogy valaki területet eh, eh, birtokol, ezt szeretné bérbe adni, tehát itt egy magánjogi viszonyról van szó, az én tulajdonomat valaki más szeretné, ezen más szeretne gazdálkodni, azt mondja az állam, hogy ez nem lehet így, mert te túl öreg vagy. Tehát én a saját tulajdonomat annak bocsátom rendelkezésére, akinek akarom, tehát nem lehet azzal én, hogy túl öreg vagyok, hol van az életkor, 50-nél, 40-nél, 30 évnél. Tehát, hogyha ez így értelmezhető, akkor az egész vitát, illetve a diszkriminációs irányelvet feleslegesnek tartom. Tartsuk nyitva a petíciót, itt egy nagyon fontos dologról van szó, két személy közötti viszonyról van szó, és akkor az állam azt mondja, hogy nem te túl öreg vagy, tehát ez a vállalkozó szabadságba való beavatkozás, a saját tulajdonomban való beavatkozás, tehát én igazából nem igazán értem a helyzetet, szeretnék tehát információkat dönteni. Tehát nagyon furcsa ez az ügy ha az állam azt mondja, hogy mindenhol érvényesüljenek a um, korhatárok, mondjuk román, bolgár polgárok csak 20 és 30 év között jöjjenek Németországba dolgozni, többieknek meg pehje volt, hát ezt így nem lehet lerendezni. Jó, akkor ha jól értem, akkor nyitva hagyjuk a petíciót, és Péter, Péter, hallgass, engem, rám figyelj. Viktor Bosztináró és te is azt mondtad, Péter, hogy eh, nyitva hagyjuk a petíciót, és kérhetjük azt a francia hatóságoktól, hogy részletesebb eh, magyarázatot fűzenek? Ez jó. Pályadeli asszony, üdvözlöm Önt itt körünkben. Y vamos a con la petición número 7, petición hetes rendi pont, Anne-Marie Grosshans, német állampolgár által biokémiai professzorok, köztük Nobel-díjasok nevében benyújtott petíció az ecet muslicának az unió külső határainál történő állategészségügy ellenőrzések aluli mentessége. Ecet muslicáról van tehát szó, drozofila melanogaster latin nyelv, ne, néven ez tudományos elnevezése, hogyha ezt is kívánják. Tessék! Ich möchte nur ganz kurze Ausführungen machen, um noch... Köszönöm szépen, elnök úr, csak röviden szólnék, hogy kiemeljem ennek a petíciónak a jelentősége. Az ecet muslicával, drozofila melanogasztára folytatott kutatás nagyon komoly jelentőséggel bír, és nélkülözhetetlen az orvostudományban a kutatásokhoz. Miért is kutatunk, vagy végzünk kutatásokat éppen a drozofila melanogasterren, azért, mert a genetikai felépítése az ecetmuslicának az ember genetikai felépítéséhez nagyon hasonlatos, nagyon ö, könnyen párhuzamokat lehet vonni. Ezen kívül pedig azért is, mert ö, kutatunk ezen a muslicán, mert nagyon rövid az életciklusa, egy rövid életű ö, állatról van szó, éppen ezért különösen érdekes a kutatás számára. A kutatásról beszélünk, itt az orvosi kutatásokra gondolunk, de ugyanakkor ezeket a az állatokat az állategészségügyi ellenőrzéseknek alá kell vetni méghozzá a határokon található vizsgálati központokból, és hát ezáltal sokszor teljes mértékben meghiúsítják az importálását ezeknek a rovaroknak, a 91 per 496-os irányelv vonatkozik ugye ezekre az ellenőrzésekre, és ugye ennek mi a célja, milyen célt szolgál az irányelv? Elsősorban ugye arra van szó, hogy a különböző egészségügyi eh, eh, károk tól kívánjuk megvédeni a fogyasztókat. Kérdés, hogy, hogy ezek a drozofilák most tényleg a fogyasztókra nézve milyen veszélyt jelentenek. Úgy gondolom, hogy ennek semmi köze a fogyasztóvédelemhez, hogy most ezeket a rovarokat állategészségügyi ellenőrzéseknek kell alávetni. Tehát ennek semmi köze nincs a fogyasztóvédelemhez, hiszen ezek a muslicákat steril körülmények között tartják egyik laborból a másik laborba küldik, ahol aztán szintén steril körülmények között fogják tartani ezeket a mosicákat. Tehát éppen ideje eh, annak, hogy ez ellen tegyünk. 2009 óta végzik ezeket az állategészségügyi ellenőrzéseket, ezek nagy mértékben korlátozzák a szállíthatóságát a mosticáknak, hiszen így nagyon meghosszabbodik a szállítás időtartama, illetve a rovarok számos esetben elpusztulnak, vagy legalábbis a kutatási célokra már nem alkalmazhatók ezek a rovarok, nem dolgozhatunk velük, beszennyeződnek, károsodnak a rovarok. Az, hogy pontosan mi történik az egyes esetekben, az nehezen feltárható, hogy most akkor a nemzetközi posta, a FedEx, a UPS vagy a fuvarozók, azok, akik eh, erről tehetnek, hogy nem megfelelő időben érkeznek meg a szállítmányok, eh, vagy hogy az állategészségügyi határállomásokon kell túlságosan sokáig várakozniuk a szállítmányoknak, nem tudjuk. Azt sem tudjuk, hogy pontosan mit ellenőreznek, mit vizsgálnak ezeknél a pici élőlényeknél, mit tudnak hatékonyan ellenőrizni, azt nem is tudjuk igazából. De amint mondtam, a fogyasztókkal abszolút nem kerülnek érintkezésbe ezek a rovarok, tehát a fogyasztóvédelem szempontjából ez nem igazán releváns. Éppen ezért szeretnénk, hogyha a kutatás eh, céljára beszállítandó vagy importálandó ecetmosicák esetében megszüntetnék az állategészségügyi ellenőrzéseket. Hát itt a nemzetközi kutatás területén ugye nemzetközi rovarszállítmányok vannak úton, jó lenne, ha ezek esetében felfüggesztenék az állategészségügyi ellenőrzéseket. Köszönjük szépen. Most pedig akkor a bizottság képviseletében következik. A kedves képviselők, köszönjük szépen, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Természetesen értjük mi a petíció benyújtájának aggodalmait, és alaposan megvizsgáltuk ezt a petíciót. Biztosítatjuk Önöket arról, hogy ez prioritás jelent számunkra, hogy mindenképpen elkerüljük a késedelmeket az állati szállítmányok esetében, és nem szeretnénk az állati szállítmányok esetében elkerülni a, a felesleges terheket, akár a rovarok esetében, mint a trozofilán melanogaster esetében, vagy legyen szó akár nagyobb állatokra, szeretnénk ezeket a késedelmeket és terheket elkerülni. Ugyanakkor 91-ben jogszabályban szabályoztuk ezt a területet, 91 per 496-os irányelv előirányozza valamennyi állati szállítmány esetében az állategészségügyi ellenőrzéseket, hiszen ez magas kockázatú szállítmánynak ítéljük meg különböző állategészségügyi problémákat okozhat, ez ugye betegségek túlszolhatnak be, és ez veszélyes lehet az unió állatállományára nézve. Az import ellenőrzési jogszabályokat felülvizsgálatnak vetjük alá, és a már kidolgozott Javaslati tervezetben, amelyet már a tanács és a parlament is megkapott eszmecserére, szeretnénk megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy kivételes esetekben eltekintessenek az állategészségügyi határállomásokon végzendő ellenőrzésektől, különösen gondolunk itt a kutatási célra szánt állatokra, majd meglátjuk, hogy a parlamentben és a tanácsban hogyan alakulnak az ezzel kapcsolatos tárgyalások, és hogyha a mentesítésre, kivitelekre vonatkozó tervezetet mindenki elfogadja, akkor, akkor léphetünk. Azt is szem előtt kell tartani, hogy itt nem csak kutatási célra importálnak eh, rovarokat az unió területén, hanem például emberi fogyasztásra szánt rovarokat is importálnak az unióba, éppen ezért szem előtt kell tartani, hogy azért közegészségügyi kockázatok felmerülhetnek. Vagy hogy esetleg előfordul az, hogy laborokba szánt rovarszállítmányok valahogy mégiscsak emberi fogyasztásra kerülnek. Ez ellen azért fel kell lépni, tehát itt az ellenőrzési jogszabályokat ennek megfelelően kell kialakítani, de amíg folyik ez a munka, addig is foglalkozunk ezzel a problémával, és monitorozni fogjuk a rovar importokat, és próbáljuk figyelemmel kísérni, hogy bármiféle veszélyt jelentenek -e ezek közlekedési szempontból. Köszönjük szépen! Ja, vielen Dank. Äh, Wieland úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Hát én azért nem elégszem meg ezzel a tájékoztatással. Tehát, hogyha itt a, a hipotetikus elméleti veszélyeket megvizsgáljuk, tehát a laborba szánt rovarokat esetleg mégis eltérítik és emberi fogyasztásra kerülnek, hát azért ez igen csak e, szőrszálhasogató érvelés, tehát hogy e, mi van, hogyha valamelyik banánszállítmányban is vannak mindenféle kis rovarok, hát ott azért úgy gondolom például nagyobb a veszély a közegészségügyre nézve, mint ebben az esetben. Ugye itt azért Nobel-díjas kutatókról van szó, és, és hát pontosan ezen élőlény kutatásának terén ők komoly eredményeket értek el, és az emberi egészségre, az orvostudományra nézve is komoly eredményeket várhatunk ezektől a kutatásoktól. Ilyen tekintetben ezek kis élőlény az európai kutatás gerincét képezi. Tehát itt az európai tudás szint eh, az, ami ezzel sérülhet Eh, hogyha itt nem jutnak hozzá a muslicákhoz. Ez ugye rövid életciklussal bír. A német neve tulajdonképpen az, hogy egynapos muslica, nem csak egy napig él, de azért nagyon rövid az életciklusa. Nagyon gyorsan váltakoznak, vagy követik egymást a generációk. Ez a kutatók számára ezért nagyon eh, alkalmas alanyakutatásra, kutatásra és hát a reptereken nincs igazán túl sok idő, hogy, hogy ezeket eh, feltartsák, ezeket a szállítmányokat és hát itt vannak különböző törzsek, különböző ecet mustica törzsek, ezeket próbálják az egyetemek kitenyészteni, és hogyha valahol a világon egy bizonyos drozofila törzset szeretnének megrendelni, akkor ezeket világszerte egymásnak szállítják az egyetemek, hiszen nincs olyan egyetem, amely mindegyik törzset kitenyészhetné, nem engedheti meg magának azt, hogy mindegyik fajtáját tenyésze és, és raktáron tartsa ezeknek a rovaroknak. Éppen ezért tehát egymásnak segítenek az egyetemek, elküldik ezeket a rovarokat, de hát hogyha ez a szállítmány nem érkezik meg, vagy károsodnak, szennyeződnek a szállítmányok, akkor bizony ezzel meghiúsul a kutatás. Vannak olyan helyek, ahol jobban működik az ugye ellenőrzések, máshol kevésbé, mert ez sem igazán elfogadható. Vagy például különböző a díjszabás is. Az egyetemek ingyenesen küldik egymásnak ezeket a rovarokat, és aztán vannak olyan repterek, ahol horribilis összegeket kell fizetni az ellenőrzéseket. Ezt például szintén azért meg kellene vizsgálni. Nem hiszem, hogy az irányelv tekintetében ez elfogadható, hogy ekkora különbségek állnak fenn a végrehajtás tekintetében és hát ugye most várjuk, hogy változik majd az irányelv felülvizsgálják, de hát kérdés, hogy közben nem lehetne már is a gyakorlatot valahogyan harmonizálni a tagállamok között, hogy, hogy vég, tényleg egy, egy kutatói hálózat életképességét fent tudjuk tartani, ne e, hátráltassuk az ő munkájukat. Itt vannak olyan országok, az Egyesült Királyság például, tényleg nagyon is élen járnak ezekben a kutatásokban. Az Egyesült Királyságban ezért vannak olyan képviselők, akik ezt nagyon komolyan figyelmel követik, és szeretnének itt jobb helyzetet teremteni a kutatás számára. Én úgy gondolom, hogy itt az Európai Bizottság túlságosan passzívan lép fel, itt nézőként hátradő, hogy hát majd változik a jogszabály a felülvizsgálat során úgy gondolom, hogy azért vannak olyan iránymutatások, amelyeket már addig is meg lehetne fogalmazni, és akkor egyfajta bevált gyakorlatokat lehetne ajánlani a, a tagállamoknak. Tehát, tehát így akkor legalábbis a jogszabály változásaig mégis a, lenne a kezükben valami a tagállamoknak, hogy, hogy mentesítessék ezeket a szállítmányokat, hogy másképp járhassanak el. Én egyáltalán itt, itt ami a házban folyik, én ezzel az eljárással sem vagyok melegedve. Hát hogy elküldtük a mezőgazdasági szakbizottságnak is azt a kérdést, és ők is e, hátradőltek, hogy hát most úgy is változik a jogszabály. Hát az a mezőgazdasági szakbizottságban azért mégiscsak mondhatták volna azt, hogy igen, mi is kiállunk emellett, szeretnénk a módosítást, de hát egy évig itt várunk, mert a, a mezőgazdasági szakbizottság ez egyszerűen nem volt hajlandó egyáltalán reagálni sem a levelünkre, tele a posta erdejük, hát így nem lehet dolgozni ebben a házban. Köszönjük szépen, Villand úr! Most pedig Bocsinári úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Románul folytatom. Vannak olyan dolgok, amelyek azok vez ahhoz vezetnek, hogy itt ö, igazából egy vicces helyzet alakult ki, és kicsit komikus is a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, és azt gondolom, hogy nincs világosabb eset annál, amiről ma szó van villandul. Az ecet muslica Romániában azt mondják, hogy egy olyan muslica ez, amely amely az erjesztés miatt ismeretes. Ha a bizottságot követjük, akkor elhangzik az, hogy a drozofil átlépheti a határt, illetve néha igen, de úgy tűnik, hogy ez mégsem igaz. A drozofila például letelepel, tehát ott valahol, ahol bort terjesztenek, alkohol terjesztenek, különböző párlatokat, konyakot, pálinkát, akkor a bizottság oda megy és megnézi az erjesztést, megnézi, hogy ül-e ott egy kis muslica, van -e egészségügyi tanúsítványa arról, hogy minden rendben van. Tehát itt a legkisebb részletekről van szó, és egy kicsit nevetséges, ezt kell mondjam. Máshogy nem is tudok fogalmazni, nevetséges ez a helyzet. Most pedig úgy tűnik, hogy a bizottság nagyon odafigyel erre a kis receptmuslicára, eh, viszont nem látja azt, hogy eh, milyen súlyos szabálysértések vannak. Például a versenyszabály megsértése, a környezetvédelmi szabályok megsértése, erről is szó volt már. Én meggyőzött, euró, meggyőződött európai vagyok. Néha azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy a bürokráció, a bűrszeme megnehezíti az emberek életét, a polgárokét, a vállalkozásokét, a kutatókét. Hát azt gondolom, hogy itt egy olyan banális aspektusról van szó, amely nem fontos, és most önök foglalkoznak ezzel ilyen előgyezatossági intézkedésekkel, mint hogyha genetikai manipulációról volna szó, szóval erre egyáltalán nincsen szükség. Hogyha a Nobel-díjasokról ilyet mondunk, akkor nem is értem a bizottságot. Kérem, hogy figyeljenek rám, a bizottságnak talán el kéne fogadnia azt, hogy a tudományosan alá támasztott téziseknél, ilyen ismert személyiségektől. Nem gondolom, hogy a bizottságnak kéne megkérdőjeleznie. Azt gondolom, hogy a bizottságnak komolyabb dolgokkal kéne foglalkoznia, hagyjuk az eszet muslitát a kutatókra, és ne állítsa be magukat úgy, mint hogyha a polgárok ellenségei lennének. Elnök, köszönöm szépen, kolléga. Grószán asszony, szeretne még valamit hozzáfőzni? Köszönöm szépen, szeretnék reagálni a bizottság megjegyzéseire bizottság képviselője azt mondta, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy van-e veszély ezek miatt, a rovarok miatt. Úgy tűnik, hogy a bizottság nem foglalkozott ezzel a tematikával részletesen. Ezek az állatok elismert intézményektől, kutatóintézményektől, a laboroktól jönnek, amelyek járványmentesek, steril módon tartják őket, és ugyan ilyen laboratóriumi uh, körülmények közé transportálják őket, steril körülmények közé. Tehát nem érzékelhető az, hogy veszély származhatna ezekből a rovarokból. A gyakorlat is ezt támasztotta alá évtizedeken keresztül, hogy ezek a uh, musicek nem jelentenek veszélyt. 2009-ben villámcsapásként az európai reptereken kezdték el állategészségügyi szempontból ellenőrizni ezeket az állatokat, bármit is értsünk ez alatt. Nem tudom elképzelni azt, hogy hogyan tudják az eszet muslicát az állatorvosok az európai reptérek, reptereken, mi a fenét vizsgálnak rajtuk, úgymond. Tényező az, hogy a tudomány ismételjem, nem lehet ezeket megfelelően kicserélni, tehát így a tudományt, a kutatást veszélyeztetik Európában. Amit pedig Véland úr mondott, ezt még egyszer alá szeretném húzni. Például néz, nézzük meg azt, hogy egy adott pulóverben vannak-e király hangyák, amelyeket Európán kívül országokból hoztak be, de sokkal súlyosabb állatimportok következnek be, rovarok importálása, amelyek turisták ruháin vannak. Azt gondolom, hogy ezzel kéne inkább foglalkozni, de nem rovarokkal, bizonyos típusú rovarokkal, amelyek stabil, steril laboratóriumi körülmények közül érkeznek, ezzel alássuk a védelmet, úgymond. Az európai polgárok örülnek annak, hogyha vannak új módszerek az Alzheimer, a rák elleni küzdelemben és egyéb betegségek elleni küzdelemben, de azt gondolom, hogy ezt a kutatást akkor támogatni kell, és nem akadályozni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy gyorsabban foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Elfogadom a titkesség javaslatát, mi szerint a biztos keressük meg ezzel a problémával, hogy foglalkozzon a kérdéssel, és továbbítjuk az agri levelét a témában, és megkérjük arra, hogy tegyen meg mindent, de ne nem fogjuk megvárni az irányelvet feltétlenül, amelyet az elkövetkező hónapokban készítenek majd elő. Tehát megpróbáljuk ezt az gyorsan megoldani, hiszen várjuk a tudományos kutatások eredményeit is. Köszönöm. Uh, let's go to number eight. A nyolcas napi rendi pont a következő. Ez a spanyol petíció. És egy hasonló ügyel foglalkozik. A petíció benyújtója itt van? Kérem, akkor vezesse be a témát. Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy kifejtettem a véleményem ezen témáról. Három éve húzódik már ez a dolog. A 2013. augusztusában kaptuk meg a bizottság válaszát. Hadd mondjam el azt, hogy a Peti szakbizottság titkárságának elküldtük a dokumentációt, több szakértői csoport, tanácsadói csoport jelentését, az EFSA jelentését is elküldtük a citrusok növényvédőszerekkel szembeni viselkedéséről. Hadd következő a véleményünk. Nem tudjuk, hogy a bizottság jelentett, adott át már bármilyen anyagot a parlamentnek arról, hogy a ö, kis felhasználású növényvédőszerekről készült, készül-e irányelv. Nos, korábban erre ígéretet tettek. Úgy véljük, hogy a gondolkodási javaslatnak az aktív, a hatóanyagot kéne figyelembe vennie, és a maximális növényvédőszer maradékokra vonatkozóan megállapított tűrés határt megfelelően kell alkalmazni. Valenciában, régiónkban, és ahogy haltuk teljes Spanyolországban a különböző kártevőkkel eh, elleni, eh, különböző eh, kárt, kártevőkre vonatkozóan a növényvédőszer maradékokra megállapított importűrés határ nincs meghatározva, ez tűrhetetlen. Ez a gyakorlat mostanára bevált. Más tagállamokban is hasonló problémával állunk szemben. Ez a különböző tagállamok közötti agrárkereskedelemre nézve gondot jelenthet. Új kártevők, új betegségek érkezhetnek az Európai Unióban a harmadik országokból a különböző növényimportokkal. Az Európai Parlament és a Tanács irányelvtervezete a növényvédőszerekre, a növényi kártevőkre vonatkozóan egy 2000 per 93-as irányelvről van szó. Ez bizonyos dolgokra vonatkozik, de sajnálatos módon tudományos és tudományos érveket nem vesznek figyelembe, más érveket, más érvek győzedelmeskednek. Nos, azt hiszem, hogy a bizottság viselkedését is figyelembe kell venni, Dél-Afrikából citrusféleket ö, hoznak be, és különböző kártevők is érkeznek ezzel. 2012. novemberében az EU új intézkedéseket vezetett be a fertőzési veszéllyel kapcsolatban. A Black Spot Dél-Afrikából beérkezett betegséggel kapcsolatban 2011 óta a megbetegedéseket jelez, jelzik, feljegyzik. Sajnálatos módon a délafrikaiakkal nem túlságosan jó a kapcsolat. Ők a különböző kéréseknek nem tesznek eleget, nem javítják ki a helyzetet. Brüsszel többször felszólította őket, ennek ellenére nem történt semmi. Drasztikus lépésekre van szükség, délafrikai citrusféléket nem ö, engedélyeznek, hogyha ö, még egyszer beteg, ö, betegséget hordoznak. Nos, megtörtént 2013. augusztusában ez az ötödik alkalom, azóta a bizottság elemzi a helyzetet, de semmilyen lépést nem tettek, nem hoztak intézkedést. Újabb vizsgálati intézkedésekre tettek ígéretet, csak olyan területekről lehet importálni Dél-Afrikából, ahol nem létezik a betegség. Október 3-ától érvényben van egy másik intézkedés, a határ lezárása. Nos, 34 intézkedés, vagyis ellenőrzés történt, de sajnálatos módon a bizottság nem veszi figyelembe a tanácsadó bizottság véleményét. November 28-ig sajnos az Európai Bizottság döntését, a, döntése az volt, hogy a létező dél-afrikai importokat is betiltotta, novemberben 550 tonna citrusféle érkezett Dél-Afrikából, decemberben 250 ezer tonna. Dél-Afrika tehát továbbra is fittyet hány annak, amit, amit, amit a bizottság mond, továbbra is 200 ezer tonnát a citrusfélet hoz be az Európai Unióba. Egy százaléknál kevesebb mennyiséget tesz ki ez a ez a teljes dél-afrikai exportban. Nos, tisztelt képviselők, nem arról van szó, hogy úgy érezzük, hogy becsapnak minket. Az a gond, hogy úgy véljük, hogy az Európai, az Európai Bizottság hány ar, arra, amit mi mondunk, a tudomány elveivel ellenes intézkedéseket fogadnak el. Egy konkrét harmadik ország problémájáról van szó, le, és meg lehetne büntetni Európának ezt a harmadik országot. Euró, hogyha Európában meg akarjuk tartani a citrusfélék termesztését, akkor valamit lépni kell. Kérem, hogy lépjenek fel, ezt a szörnyű helyzetet vizsgálják ki. Vonja felelősség, vonjuk felelősségre az európai bizottság illetékes tagjait, illetve az Európai Bizottság elnökét is. Milyen helyzetben van az Európai Unió? Harmadik országoktól kértünk garanciákat, például Argentinától. Ez komoly pluszköltséget jelent. Miért kértünk ilyen dolgokat számon Argentinától, mikor Dél-Afrikától nem kérünk ilyet, és onnan ide beáramlanak a betegségek. Elfogadhatatlan. Jó lenne, hogyha Dél-Afrikában is végrehajthatnánk ellenőrzéseket. Bizonyos harmadik országoknál ez azt hiszem, hogy hatékony lehet, elképzelhető az is, hogy semmilyen költséggel nem jár az EU részére más termények esetében is hatásos lehet, ez biztonságos lenne Európa számára, illetve a harmadik ország számára is. Az ut- utolsó része a mondandómnak az, hogy tudjuk, hogy egy bizonyos tolerancia szint létezik az importtal kapcsolatban, sajnos azonban ezt a toleranciát nem megfelelően alkalmazzák, sokszor tisztességtelen versenyről van szó, az Európai Unió mezőgazdái szervet, szenvedik ezt meg, például a gyümölcsök és zöldségek ágazatában. Rövid távon azt kérjük, hogy ez a növényegészségügyi norma rugalmasabban legyen alkalmazva. Többféle intézkedésre van szükség, viszont a harmadik országok felé szigorúban kell fellépni, és csak bizonyos, jól körülhatárolható esetekben lehet toleranciát kérni, ugyanakkor nagyon fontos a reciprocitás, a viszonyosság kérdése. A azt hiszem, hogy a hatóanyagokról egy nemzetközi norma alapján lehet csak, tör, lehet csak jogszabályokat hozni, a FAO határértékei alapján, és ez igaz kell, hogy én az összes növényvédőszer Ne felejtjük el, hogy a, globalizált, a globális piacon kell versenyképesnek lenni. Köszönöm. Köszönjük szépen, most a bizottság kapja meg a szok. Iréna asszony, először is. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon fontos kérdéseket vettetek föl, méghozzá két különböző területen, amelyeket különböző jogszabályok fednek fel. Először is a növényvédelmi szerek kérdése az, hogy, hogy mennyire elérhetők bizonyos hatóanyagok, illetve az importűrés határ kérdése a növényvédőszerek tekintetében. Aztán felmerült tek más növény, növényegészségügyi kérdések is, amelyekkel kapcsolatban majd a kollégám fog nyilatkozni. Úgy gondolom, hogy az időzítés igazán kiváló a petíció szempontjából a kisebb jelentőségű felhasználás tekintetében. Ezen a héten éppen a parlamentben kedden egy ebéd szünetben megrendezett workshopra került sor. Paulo de Castro képviselő úr szervezte ezt a workshopot, amely pontosan ezzel a fajta felhasználással foglalkozott, és a bizottság úgy döntött. Tehát tudjuk, hogy nagyon későn lépünk, de hogy januárban elfogadásra kerülnek a vonatkozó szabályok, és a bizottság jelentésében szeretne egy európai támogatási alapot létrehozni a tagállamok számára az ilyen kisebb jelentőségű felhasználások tekintetében, hogy koordinálni tudják ezeket a fajta felhasználásokat, és és 400 ezer euró per hónap támogatásra beszéltünk itt. Ez segíteni fogja majd az információcserét, a koordinációt a tagállamok között, az érintettek között, annak érdekében, hogy a kisebb jelentőségű felhasználás megkönnyítsük, hiszen ez jelenleg nagyon komoly nehézségekbe ütközik. Aztán a bizottság különböző koordinációs projekteket is kezdeményezett, az Eranet koordinálja ezt. Ez a projekt szintén januárban fog elindulni. Három évre állt fel ez a projekt, és két millió eurós forrással fogják ellátni ezt a projektet. Tehát számos lépést tettünk annak érdekében, hogy, hogy hamarosan beinduljanak a kisebb jelentősége felhasználással kapcsolatos projektek, és úgy gondoljuk, hogy a jobb koordinációs információ tagállamok között már is nagyban segíti majd a tagállamokat, hiszen nagyon sok esetben a tagállamok eh, nem ismerik el a, az engedélyeket, méghozzá információs koordináció hiányában nem ismerik el különböző engedélyeket. Európában több mint 400 hatóanyagot hagytak jóvá, a helyzet tényleg nagyban javult 2010 óta, amikor is ugye ezt a petíciót benyújtották. Azóta számos más hatóanyagot is jóváhagytunk, új hatóanyagokat is jóváhagytunk, kevésbé kockázatos, alacsonyabb kockázati profillal rendelkező hatóanyagokat hagytunk jóvá, és amit most még meg kell tennünk, az az, hogy biztosítsuk a tagállamok számára, hogy hogy engedélyezni tudják az új hatóanyagokat a növényvédelmi szerek tekintetében. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, de hát nyilván még több munkára van szükség a koordináció és a harmonizáció tekintetében még sokat kell tennünk Európa szerte a tagállamok között. És aztán még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Ugye ön itt a vészhelyzeti engedélyezésről beszélt, ugye nagyon sok tagállam folyamodik ehhez az eszközhöz, mivel hogy nem rendelkeznek elegendő hatóanyag mennyiségekkel, annak érdekében, bizonyos növénybetegségeket leküzdjenek. Ez azonban csak részben igaz. A vészhelyzeti vagy a sürgősségi engedélyezést a legtöbb esetben olyan anyagokra adják ki, amelyek már engedélyezettek. És, és azért van erre szükség, mert a tagállamoknak nincsenek forrásaik arra, hogy rendszeresen megújítsák az engedélyezést, hiszen az egy komoly, alapos értékelésre vizsgálattal járna. Éppen ezért jobb lenne, hogyha a tagállamok között ez a kölcsönös elismerés jobban működne, ennek az irányába dolgozik a bizottság, és ez a legfontosabb pillére az új növényvédelmi jogszabálycsomagnak, amelyet 2009-ben fogadott el a parlament és a tanács. És akkor végül szeretném megemlíteni az import tűrés határok kérdését is. Ugye itt azt hallottuk, hogy egy olyan rendszer felé kellene elmozdulni, amelyben a hatóanyagok esetében nemzetközi jóváhagyásos engedélyezésre kerülne sor. De emlékeztetnék arra, hogy vannak nemzetközileg megállapított maximális növényvédőszer maradékokra vonatkozó határmennyiségek. Ezt minden évben újra és újra ezt a kódex MRS-t és mrl és ezek a nemzetközileg engedélyezett jóvágyott hatóanyagok azért nagyobb kihívásokat jelentenek, hiszen itt nem csak a fogyasztók egészségét kell megvédenünk, hanem mindenféle egészségügyi szempontot figyelemmel kell követnünk, a környezetvédelmi szempontokra is ki kell térni az ilyen engedélyezés folyamán, és nagyon nehéz a mi nagyon magas szintű környezetvédelmi normáinkat harmadik országokra is rákényszeríteni. Az Európai Unió rendkívüli módon elkötelezett elkötelezte magát, amellett, hogy elismerje ezeket a nemzetközi MRL értékeket, és szeretné a megfelelő védelmet biztosítani a polgárok számára, és, és szeretnénk tehát a kisebb jelentősége felhasználás céljából is egy koordinációs rendszert felállítani, hogy uniós szerte elérhetőek legyenek bizonyos hatóanyagok. Köszönjük szépen, nem tudom, hogy a kollégája kívánja szót kapni a az egyéb kérdések tekintetében. Igen, köszönöm szépen. A másik felvetett kérdés, ugye az új betegségek eh, behócolását érinti a citrusokra vonatkozott ez a kérdés Európában, ez az adott black spots, fekete foltokkal járó betegség még nem jelent meg, de 36 esetben már már lefoglaltak olyan árut, amely veszélyt jelenthet. Már egy ideje felvettük a kapcsolatot Dél-Afrikával ez ügyben, és szeretnénk előrelépést elérni. Nem ez az első alkalom, ahogy azt hallottuk, és már a múltban eh, Argentinával szemben és Brazíliával szemben is próbáltunk ilyen intézkedéseket foglalatosítani. És miután ezeket az intézkedéseket bevezettük, akkor bizony elkezdtek eleget tenni a mi import követelményeinknek. Dél-Afrikával kapcsolatban már egy, több mint egy éve kezdődtek az ezzel kapcsolatos tárgyalások, és, és elmondtuk, hogy hogyha a jövőben nem tartják be a mi import szabályunkat, és, és több mint öt esetben eltéréseket fedezünk fel, akkor bizony betiltjuk az importot. Szeptembertől kezdtük el az ellenőrzéseket, illetve akkor léptük túl ezt a határt, amikor már intézkedésekre van szükség, mert túl sok esetben merült fel a növényegészségügyi kockázat. És, és ők összeállították az ő normáikat, szabályokat, megküldték ezt, hogy ők minek tesznek eleget, de sajnos a legutóbbi szállítmányok azok a következő hetekben fognak megérkezni, és e, ugye itt ők azt mondták a dél-afrikaiak, hogy hát már tengerre, e, tehát már tengeren voltak, már úton voltak ezek a szállítmányok, ezekre még nem e, voltak alkalmazhatók a szabályok majd ellenőrizni fogjuk ezeket a szeretményeket. Természetesen nem örülünk annak, ahogyan a télafrikaiak eljárnak. Az Agri munkacsoport ugye foglalkozott ezzel a kérdéssel, mi azt javasoltuk a tagállamoknak az állandó munkacsoportban, hogy a dél-afrikai gyümölcs importok esetében csak olyan régiókból fogadjanak importokat, amelyekről tudjuk, hogy mentesek ezektől a növénybetegségektől, és ezt minősített többséggel is fogadtuk ezt eh, a eh, jövő héttől fogjuk alkalmazni. Ez csak erre a szezonra vonatkozik. A jövő évtől, a jövő szezonra már ezt nem alkalmazható, ugyanis a, a, kértük az EFSA-t, hogy új tudományos dokumentummal lásson el bennünket. Amit eddig láthatunk, az csak egy tervezet, egy közmeghallgatásra sor került ennek kapcsán, és a végső dokumentumot majd januárban kapjuk meg az EFSA-tól, és akkor fogjuk majd felmérni, hogy milyen intézkedéseket kívánunk hozzá a következő szezonra. Itt Urgáis úr, köszönöm, röviden fogalmazok, mert tudom, hogy nagy késésben vagyunk. Ezen mai témával kapcsolatban azt hiszem, hogy a bizottság az a feladata, hogy továbbra is továbbra is foglalkozon ezzel, ugye meg kell magyaráznia, hogy miért késlekedtek ennyire a különböző intézkedések meghozatalával a növényvédőszeret maradékokra vonatkozó a megállapított importűrés határokra, stb. stb. az Európai Unióban úgy látom, ez komoly gondot okoz. hallottuk a betegségek, növény betegségekkel kapcsolatos problémát. Nos, megvan a kockázat, tehát fennáll a kockázat. A bizottság mi hamarabb kívánja elfogadni az intézkedéseket még a következő még, a parlamenti cikl, még ebben a parlamenti ciklusban, hogy megelőzzük a problémát? Ennek a betegségnek, a citrusféléket támadó betegségnek a megjelenése komoly problémát jelenteni a termelésben? Ha jól tudom, nagyon virulens betegségről van szó. az Európai Bizottságnak a megelőzésre kéne törekednie, nem a hiba helyrehozására, hogy korlátok, köz, korlátok közé szorítsuk ezt a betegséget. A mezőgazdasági termelők valenciai szövetsége azt szeretné, hogy a harmadik országra vonatkozó szabályok szigorúbbak legyenek, szerintem igazuk van, a néppárti frakció így gondolja. Ez a valenciai szövetség azt kéri, hogy csak akkor létezzen teljes reciprocitás, hogyha megfelelően igazolt módon megbízható növényvédőszer felhasználásról tesz tanulbizonyságot az illető harmadik ország. Sokszor egészen másak a növényvédő szerre vonatkozó normákat a harmadik országokban, Hogyha nem így járunk el, akkor az, azzal a saját Európai Uniós termelőknek teszünk rosszat. Őket is kell védeni. Szeretném, hogyha ez legyen a vezérelv az Európai Bizottság munkájában Kérem erre figyeljenek oda, és kérem a magyarázatot a bizottságtól az imént feltett kérdésekre. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Báré asszony. Bueno, estamos... asszony. Köszönöm. Ez a probléma már régóta ismert, a Valenciai Szövetség 2010-ben nyújtotta be ezt a petíciót. 2010 óta folyik tehát az ügy, most 2013 végét írjuk, és ugyanazzal a problémával szembesülünk. A bizottság eléggé gyéren reagált a felvetésre. A e, bizottság képviselője azt mondta, hogy nagyon jó időben hangzik el ez a felvetés, de nem erről van szó. Nem tudom, hogy például 2012-ben miért nem jelent meg a, jog, a jogszabály javaslata, hogy ezt megígérték, hogy a különböző hogy a különböző ö, ö, harmadik országokból származó betegségek ellen felléphessünk, és hát kérem, itt egy konkrét betegségről van szó, mely a mi növényeinkre, gyümölcseinkre is átterjedhet. Miért nem ellenőrzik ezt a helyzetet? vagy miért nem tartják ellenőrzésük alatt. Az import és hazára úgy tűnik, hogy nagyon országfüggő. Más, ország, más országokra, más szabályokra vonatkoznak. Miért nem értnek fel? Azonnali jelleggel ilyen helyzetben. Nem értjük, hogy hogy Dél-Afrika azon érvével kapcsolatban, hogy már szállítás alatt volt ez a betegséget tartalmazó szállítmány, tehát már tengeren volt, miért nem lépnek fel erre más hogy Úgy véljük, hogy az Európai Bizottság eléggé bénán, megbénultan jár el, nem lép fel azonnal jellegel. 2010-ben a fölközi tenger citrus féléi nagyon nagy mértékben sérültek, erre sem reagálta a bizottság, kérdése, hogy ki a felelős ezért a tagállamok-e vajon? Nyilván jobb lenne, hogyha koordinálnak a tagállamok. Nem tudom, milyen mértékben valósult meg a koordináció. Van egy 2009-2010-es tanulmány, Európai Uniós pénzeken készült a tanulmány. A tagállamok egyébként reagálnak. Nem tudom, hogy például a spanyol állam mit tett. Nem tudom, hogy annak ellenére lépe fel vagy azzal szembeni módon, ahogy azt megírta a mezőgazdáknak, jó lenne, hogyha a bizottság egy kicsit igyekezne. Eh, kérem, Busztináró, ennél πολύ σύντομος, παρακαλώ. Csak nagyon röviden, kérem. Soha nem gondoltam volna, hogy két egymáshoz ilyen közeli petícióval foglalkozunk majd, az ecet muslicával, illetve a jelen petícióval. És nézzük meg, milyen nevetségesek vagyunk, nézzünk csak magunkra. Félünk az ecet muslicától, félünk attól, hogy ez akadályokat hárdít a tudományos kutatások elő, elébe, viszont nem kezelünk egy olyan kérdést megfelelően, amely súlyos hatással van a gyümölcs és növénytermesztésre, mezőgazdaságunkra. 2010 óta, három év óta nagyon fontos orvosi és gazdasági hatása ennek a folyamatnak. Nem vagyok szakértője a témának, de evidens az, hogy itt nagyon nagy szükség van egy vízrendszer eh, felállítására, amikor meg lehet állítani az importokat, illetve fontos, hogy a kezelése lehetőséget biztosítsunk. Hiszen, hogyha nem lesz gyors reagálású rendszer, akkor három év alatt több ezer hektárnyi növényt, fát lehet tönkretenni, illetve teljes termelést. És nem tudjuk ennek pontos orvosi és közegészségügyi hatásait. Tehát ez egyértelmű. Nagyon sok más eszközünk is van, de nem azok, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a gazdaságunkhoz, illetve a közegészségügyhöz. Elnök, köszönöm szépen. Bostináró úrtól azt hallottuk, hogy itt egy témáról van szó, tulajdonképpen tehát óvatosan kell eljárnunk. Én azt mondanám most, hogy nézzünk meg egy szöveget, amelyben Ön a petens számára bemutatja az összes olyan lehetőséget, amely rendelkezésre áll, illetve fontos, hogy megvédjük legalább azt, ami még sokkal fontosabb, mint például az ecetmuslisza, amiről korábban beszéltünk. Tehát a bizottságtól várjuk a végleges bemutatást, azért, hogy ezt odathassuk majd a petánsnak, aki ezt fel tudja használni, illetve másoknak is, akik hasonló kérdésekkel találják szemben magukat. Áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez Michael Rolf, brit állampolgár eh, petíciója, 9-es pont. Elnézést, köszönöm elnök asszony. Van egy nemzetközi Clodex Alimentarium, de hogy mi a mandarinunkat, mandarinjainkat exportáljuk, exportáljuk az USA-ba, azt nem fogadják el ezen kódex alapján. Globalizált piacról van szó, a biztonságra szükség van. Az előlülő képviselő asszony is mondta, a drozofilákkal kapcsolatban ilyen szigorúak vagyunk, és egy ilyen rendkívül veszélyes betegséggel kap, kapcsolatban pedig ennyire engedékenyen vagyunk itt a tűzzel játszunk, itt több, több millió tonna gyümölcsöt érint. Ha nincs reciprocitás, akkor nem, tudunk, nem vagyunk versenyképesek. Nem lesz termékünk a piacon. Különleges engedélyekkel nem működhet a rendszer, jobban ellenállónak kell lennünk, és nagyobb mértékű, nagyobb mértékű, több növényvédőszert kell használnunk. Köszönöm szépen, megoldásra van szükség. Most kell, ki, tehát akkor ígéretet kaptunk, ugye? És mindent megteszünk, amit csak tudunk. Áttérünk a 9-es pontra, Michael Wolf petíciójára. Itt a ciprus építési törvényről van szó, és az Európa Unió fogyasztóvédelmi szabályval való összeegyeztethetetlenségről. Rolf úr itt van, parancsoljon önni a szó. Elnök uh, asszony, tisztelt uh, szakbizottságot tagok. A há- az öt uh, aláíró és én magam készítettük el a petíciót. Minden bizonyal olvasták a petíciónkat, és előzetesen megkapták a másolatát ennek az előadásnak, illetve a függelékek másolatát illetve a bizottság javaslatát, illetve tanácsadását is megkapták. A ciprusi hatóságok felelősek azért, hogy biztosítsák azt, hogy biztonságosak, stabilak az épületek. A harmadik cikke a ciprusi alkotmánynak kimondja azt, hogy uh, igenis felelősséget kell válnia az építetőnek. 2005. januárjában a ciprusi belső minisztérium 150 mm helyet határozott meg az épületen belül, két fal között, és ezzel instabilitette őket. Nikóziában január 7-én 2005-ben meghívták Pofoszban a petíció benyújtó, benyújtóit. A ciprusi hatóság elmondta azt, hogy aggódik amiatt, hogy nem történt semmi a nagyon súlyos helyzet orvoslása érdekében. Azt mondták, világosan fogalmazva, hogy kezelik a helyzetet, és a házainkat késekedés nélkül stabilizálni, meg javítani fogják. A PDC felügyelettel figyelmel követte az építetést, Agapi úr volt a felelős személy, és arra kérték a petíció benyújtóid, hogy mutassanak be egy menetrendet, különböző épületeket, illetve mi történt ezután. Az MOI és a PDC gondatlanul jártak el, és nem tettek semmit annak érdekében, hogy az épületeket megjavítsák és stabilizálják. Úgy tűnik, hogy a fejlesztő diktált a PDC-nek arról, hogy mit tesz meg és mit nem tesz meg, és megengedték, eh, illetve Agapió úr megengedte, hogy ők kibújjanak a következmények alól. Felmerült örömmel a kérdés, hogy miért, mi bennünk is felmerült ezt a kérdés, úgy tűnt, hogy Agao úr családi, úrat, családi kapcsolatokat hűzt, családi kapcsolatok hűték, fűzték a fejlesztőhöz és feleségéhez, az építés feleségét ehhez. Angaviót eltávolították a PDC-ből, és már nem volt elérhető. Utána járásunk után elmondták azt, hogy a korrupció és a nepotizmus hatása volt az MO és a PDC hatása döntéseire, illetve arra vonatkozóan, hogy támogatták a fejlesztőt. Most már 190 mm-nyi ez a rés, ami korábban 150 mm-nyi volt. Mind, mindannyian nyugdíjasok vagyunk, és nagyon rossz dolog az, hogyha olyan házak tulajdonosai vagyunk, amelyek hamarosan összeomolnak. Több ezer órát töltöttünk azzal, hogy az igazságunkért küzdjünk. Brook, Mr. és eh, Mrs. Brook úr nem tudnak máshol élni, csak eh, ezekben a házakban ők már 70 évesek, és eh, boldogságukat és egészségüket tönkretették. Nekünk ezt túl sokáig kellett elviselnünk, ezt a rémálmat, és kérjük a segítségüket, amely megoldhatja a helyzetet, azért, hogy életünk fennmaradó részét békében tölthessük el. Végezetül és összefoglalva pedig 2005-ben az MOL ígérte azt, hogy megteszi a javításokat, jelentős károkat szenvedtünk emiatt, és stressz helyzetnek voltunk kibébe. Mi azt kértük, hogy az alapokat az építés engedélynek megfelelően korrigálják, illetve vertikális és a horizontális orientációt tartsák szem előtt. Az e e ETEC 2008-ban készített erről egy jelentést, és ha erre már nincs lehetőség, akkor mi kompenzációt szeretnénk. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak bennünket, és várjuk a támogatásokat, tanácsaikat annak érdekében, hogy végleg meg lehessen oldani ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Mielőtt a bizottság képviselőjének megadom a szót, szeretnék egy kérdést intézni önhöz megpróbálták-e a jogukat, jogokat érvényesíteni, azzal, hogy fellebeznek, a ciprusi ombudsmanhoz fordulnak, illetve az igazságügyi rendszert megkeresik. Yes, we have. We've been to the uh, Cyprus Igen, kétszer kerestük meg a ciprusi ombudsman, és a legutóbbi alkalommal azt mondta, hogy a hivatala túl, nem foglalkozik ilyen túlságosan technikai kérdésekkel. Elnök, ugyanez vonatkozik a bíróságra is? Nem kerestük meg a bíróságot. Mivel a ciprusi kormányt szeretnénk bíróság elé állítani, Elnök, azt gondolom, hogy ezzel az építetőt vinnék bíróság elé. Mi úgy érezzük, tehát a jogi tanács értelmében a ciprusi kormányt szeretnénk eh, bíróság elé vinni, hiszen ők engedélyezték 2005-ben az építést elnök. Én az ön helyében megkeresném a ciprusi bíróságot, de akkor most a bizottságnak adom meg a szót, parancsoljanak. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném először is a részvételünket kifejezni. Együtt érzünk a panaszosokkal, de sajnálatos módon, ahogy már a legutóbbi márciusi ülésen is elmondtuk, a bizottság nem igazán tud tenni önöket semmit sem itt ugye az építési ágazatra vonatkozó jogszabályok végrehajtására van itt szó, amelyeknek eh, célja, hogy ugye az egészséges és biztonságos, stabil épületeket garantálják. Eh, ezek a, a jogszabályok azonban nemzeti hatáskörbe tartoznak. Az eredeti petícióban a 2007-es ciprusi eh, törvényekre hivatkoznak, ugye a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv átültetéséről van szó, de ez elsősorban tehát kereskedelmi gyakorlatokkal foglalkozik, és hát a petíció tartalma alapján arra következtetünk, hogy itt valójában a, az építő, illetve a kormány felelősségétről van itt szó, itt, itt nem kereskedelmi gyakorlatról van szó, hanem arról, hogy stabilan kellett volna megépíteni a házat, illetve aztán a kormány vállalta, hogy ezt korrigálja. Jelen esetben nem fogyasztóvédelmes kereskedelmi gyakorlatokról van szó, hanem itt a biztonságos épületekről van szó. Éppen ezért az Európai Bizottság nem látja módját annak, hogy tovább is kövesse ezt az ügyet, és fellépjen a petíció benyújtójának érdekében. Tehát itt megfelelő jogi tanácsot kellene biztosítani a panaszos számára, hogy a jogi törvények keretein belül jutassa érvényre az igazát. Köszönjük szépen, Watson úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Azért kértem szót, mert Rolf úr a választókörzetem polgára, és nagy érdeklődéssel követtem éveken keresztül ezt az esetet, ezt az ügyet, a panaszát, illetve a Bruxék és a többiek panaszát és Nem tudom, hogy a ciprosi állandó képviselettől eljött-e valaki az ülésre úgy gondolom, hogy ez szégyen gyalázat, hogy ők nem képviseltetik magukat, hiszen a szakbizottságunk naprendjét ismerik az állandó képviseletek, és ebben az esetben valóban küldhettek volna egy képviselőt. Kérem a jövőben elnök asszony, hogy kérjük meg őket, hogy a jövőben hasonló esetekben küldjenek képviselőt. Itt, itt traumatikus, nagyon szomorú időket éltek meg a az érintettek. Itt, itt egy hosszú listán, katalógusban állították össze a hibákat, egy támfal, amely nem megfelelő helyre került, és hát az építési normákat nem is vették figyelembe. 2004-ben összeomlott egyrészt az épületnek, és és hát komoly politikai nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy egyáltalán ezt a támfalat újraépítsék az építő vállalkozók és az ingatlanokra vonatkozó paraméterek tulajdonképpen nem is felelnek meg az előírtaknak, tehát itt a standardok sokkal alacsonyabb színvonalúak, mint azt a törvényben lefektették. Jelenleg nem biztonságos és nem is eladható az ingatlan. Tisztában vagyok abban, hogy a, a 345-ös kizárja az uniós hatáskörből e, ezeket a az ingatlan tulajdonási kérdéseket, éppen ezért hivatkoztak itt a panaszosok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvre, és hát nyilvánvalóan a, a, az ingatlan megvásárlását követően csatlakozott Ciprus az Európai Unióhoz, de a ciprusi belügyminiszter, ahogy hallottuk, Rolf úrtól hozott egy határozatot, amelyet azonban nem hajtottak végre. És hát az Európai Unió belső piacot is jelent, belső piacot biztosít az állampolgároknak, hogy bárhol ingatlanhoz juthassanak, hogy bárhol letelepedhessenek az unió határain belül. Tehát, hogyha a belső piac az Európai Unió nem biztosít ezzel párhuzamosan jogbiztonságot és hozzáférést az igazságszolgáltatáshoz ugyanolyan sznvonalon mint azt kapná az adott állampolgár a saját hazájában, akkor bizony ez kudarcba fulladt ez a belső piac. Tehát, hogyha valahol máshol vásárolnak ez ingatlant, akkor már is problémákat találják magunkat szembe. A belső piacért felelős vagy fogyasztóvédelmet felelős biztos, és eh, kérdezném, hogy foglalkozott-e az ügyel, és felvetette ezt a problémát a ciprusi kormánynak, és hogyha eddig nem tette ezt, meg szándékában áll ezt a jövőben, vagy semmit nem tesz annak érdekében, hogy ezeknek a polgároknak segítsen. Meg eh, eh, különben hosszadalmas és drága jogi pereskedésbe kell bocsátkozniuk a polgároknak. Éppen ezért a bizottsághoz fogok fél, fordulni, egy kérelmet fogok benyújtani annak érdekében, hogy a legmagasabb szinten a, kormány, a ciprusi kormányjal kapcsolatba lépve eh, képviselje a az adott panaszos polgárok érdekeit. Ennek aztán teljes mértékben egyetértek önnel, képviselő úr, és teljes mértékben megértem a, azt, hogy mit élnek át azok, akik ezekkel a problémákkal kénytelenek szembesülni, és hát még mindig nem egészen értem, hogy miért nem fordultak a ciprusi igazságszolgáltatási rendszer, ez az én személyes véleményem, de annak érdekében tisztázzuk ezeket a kérdéseket, valóban elmondanám, hogy a ciprusi küldöttséget tájékoztatok arról, hogy sor kerül el az eszmecserére, de ők úgy döntöttek, hogy nem jönnek el de mi úgy döntöttünk, hogy a biztosnak küldünk egy levelet, ugyanakkor a ciprusi belügyminisztériumnak is eljuttatunk egy levelet, hogy megkérjük őket, hogy fogjanak állást az ügyben, és hát jó lenne, hogyha a biztosnak talán alternatív módokat arra, hogy valahogy nyomást gyakoroljon és, és megoldást találjon. Az a legjobb, hogyha a ciklusi kormányra sikerülne nyomást gyakorolni ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Uh, Van egy további hozzászóló, illetve a panaszos. Szeretném Szóval Nem, csak annyit, hogy köszönöm szépen. Köszönjük. We do not have any... Nincsen. Nincsen több napi rendi pontunk, de Valessa úr jelentése, akinek sajnos már nem sok idő maradt itt az üres végén. Csak öt percünk van, tehát megpróbálunk nagyon rövid lenni. Első cserére kerül sor, és csak két képviselő van már csak soraink között. Azt gondolom, hogy három dolgot kell szem előtt tartani a jelentés kapcsán. Egyrészt ez lesz az utolsó éves jelentése ennek a szakbizottságnak ezen mandátum alatt. Éppen ezért a jelentésnek nem csak a szakbizottság tevékenységeit kell felvázolni a 2013-ban, hanem áttekintést kell adni a teljes parlamenti ciklusra A második megjegyzésem. Azt gondolom, hogy meg kell próbálnunk felmérni azt, hogy a bizottság milyen mértékben felelt meg a polgárok igényeinek, különösen ami az új kompetenciákat illeti a Lisszaboni szerződés értelmében. Végezetül pedig azt gondolom, hogy új javaslatokat kell kidolgoznunk, annak érdekében, hogy a szakbizottság munkáját fenntarthatóbbá tegyük, nem csak házon belül, hanem más EU-s intézményekkel való együttműködésben is, például az Európai Ombudsmannal, az Európai Bizottsággal való együttműködésben. illetve a nemzeti hatóságokkal is fontos lenne a tagországokban a munkát javítani, az együttműködést javítani, ez lenne a rövid áttekintésem. Ami pedig a dokumentum struktúráját illeti, azt gondolom, hogy ezt három vagy négy fejezetre kéne osztanunk három fejezetnek az elmúlt év tevékenységeivel kell foglalkoznia, a kulcsterületeket kell megvizsgálnunk, hogyha ez megvalósult, akkor a következő fejezetet, az elemzésre kell szánnunk, a értékelés, hogy mennyire voltunk hatékonyak, meg kell néznünk a meghallgatásokat, a speciális jelentéseket, az ombudsman kinevezését, megválasztását, de azt gondolom, hogy fontos, hogy az ajánlásokat is értékeljük az előző éves jelentések alapján, és hogyha ezt is elvégeztük, akkor fontos nem megfelelkezni arról, hogy nagyon fontos figyelmet szentelni a munkamódszerek javítására, illetve nagyon fontos a mi szakbizottságunk belső szabályait is átalakítani. Ez nagyon fontos, hiszen erre a területre büszkék lehetünk, és ennek megfelelően kell ezt elemeznünk. Végső megjegyzésem, azt gondolom, hogy az együttműködést az Európai Ombudsmannal szintén meg kell erősíteni, új intézmény közi megállapodás létrehozásával, és azt gondolom, hogy nagyon fontos elgondolkodni arról, hogy milyen módon kapcsolódhatunk bele a Nemzeti Ombudsman hálózatba, de ezt a végső fejezetben taglalhatnánk, ennyit szerettem volna összefoglalásul mondani. Mivel csak hárman vagyunk itt a szakbizottság képviseletében, én üdvözlöm Balázs már közelítését a jelentés tartalmát, és szeretném, hogyha nem feledkeznénk meg az európai polgárok kezdeményezéséről, és az a tény, hogy most vonjuk le a kockázatokat a megvalósítás első évéből, a következő parlamentre is átruházunk dolgokat, a következő szakbizottságra. Éppen ezért ez egy nagyon jó anyag lehetne a következő Petriszak Bizottság számára. Elnök, köszönöm szépen, nagyon új szellemet hoz ez a megközelítésünkbe, egy tipikus jelentés kapcsán. a saját országomban már készítettem ilyet, tehát ez nem az én elgondolásom. Amikor első alkalommal hallottam Morelli asszonyt, amikor bemutatkozott itt, ő létre tudott hozni egy olyan petíciós szakbizottságot az ír parlamentben, és azt gondolom, hogy az elgondolás nagyon jó. Ezt szeretném tenni a kérdést, ez lehet itt egy kérés és javaslat is, tehát hogyha a hasonló PETI szakbizottságok minden európai tagország parlamentjében létre kéne, hogy jöjjenek. Én ezt a saját parlamentem felé is promotáltam, de azt gondolom, hogy ez a tapasztalat, amelyre szert tehetünk ezen szakbizottság tagjaként, ez egy olyan dolog, amelyet továbbítanunk kell a nemzeti parlamentek felé is, hiszen sokkal kreatívabb munka ez, mint például más szakbizottságokban a munka. Tehát, hogyha egyetért, akkor én elkészíteni a módosítót Valesza úr. Nagyon örülök ennek a javaslatnak. Ez teljes mértékben összhangban áll mindazzal, amiről én is gondolkodtam, ami pedig az európai polgári kezdeményezést illeti. Ezt az első fejezetben fogjuk elhelyezni. Elnök, javaslat történt arra, hogy két pontot zárjunk le a 15-öset és a 16-osat. Mindkettő spanyol petíció, az egyik a hulladékkezelő létesítményekre vonatkozik. A második szintén spanyol petíció, július 22-e gyűlölet áldozatairól van megemlékezés Európai Napjának nyilvánításáról. Tehát ezt a kettőt nyitva szeretnék tartani. Önök nem ellenzik ezt, ugye? Egyhangulag, tehát akkor egyetértünk. Have a nice weekend. I close the meeting. Lezárom az ülést, jó hétvégét.